guten tag meine damen und herren liebe kolleginnen liebe kollegen! ich begrüße sie sehr herzlich zur sitzung des haushaltskontrollausschusses. wir nehmen unsere arbeiten wieder auf heute und morgen. Jó napot kvánok üdvözlök mindenkit a mai megbeszélésen, és szeretném jelezni egyben, hogy a Cont News-on meg lehet a programot találni, és az ülésünket a weben is közvetítjük a január 8-i, 19, január 19-i, valamint január 21-22-i ülések jegyzőkönyvét benyújtották, ha nincs ellenvetés, akkor elfogadtuk. El is jutottunk a négyes napi rendi ponthoz, és mivel őt hozzákezdenénk, a következő szomorú bejelentésem van. Henrik Adbo Dán számbevőszéki tag február 1-én hirtelen meghalt Luxemburgban 66 éves volt. Nagyon jól ismertük őt én magam. A legutóbbi, illetve az azt megelőző Strasburgi ülésen együtt beszélgettünk, és közösen próbáltunk a költségvetési rendtartás és a rendkívüli jelentések időrendiségének problémájára megoldást találni. Rendkívül szomorúak vagyunk, és mély együttérzéssel vagyunk, mind a rokonokkal, hozzátartozókkal, mind pedig az európai szád vevőszével, és kérem, hogy egy perces néma csenddel hajtsunk főt előtte. Sie haben sich zu Ehren von Herrn Ottmar Hohm nicht... Ottmar Hohmann tiszteletére tartottunk egy perces csöndet. A négyes napi rendi pont előtt szeretném Szender Ayala kolléganőnek megadni a szót. Ja. Simplemente quería agradecerte eh, que... Eh, köszönöm szépen, egész egyszerűen a következőt szeretném mondani. Nagyon köszönöm, hogy az egyperces néma felállással tiszteletet adtunk, minden frakció azt hiszem támogatja, hiszen a Dán kollégát mindannyian szerettük, ismertük. Köszönöm szépen. Hadd mondjam el azt is, hogy valóban mélyen érintett minket. Az ember mindig később jön rá arra, milyen szorosan kötődik valakihez. A költségvetési területünk Janice Járez urat köszöntöm, aki az Európai számvevőszék tagja, a Lázaro tagja, és eh, a tanács elnökségét tölti be. A lett köztársaság pénzügyminisztere a tanács ajánlásait fogja elmondani, meg is adom a szót önnek, és szeretettel üdvözlöm egyben. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottsági tagok, szakbizottsági tagok. technikai jellegű problémánk van. Kérem, miniszter urat kezdje újra, talán most működik minden. Igen, tisztelt kollégák, nagy örömmel jöttem el ma önökhöz, hogy a szakbizottságok előtt a tanács által előírt kötelezettségemnek is eleget tegyek, az Európai Parlamentnek ajánlásokat tegyek a költségvetési mentegítésért, amely a 2013-as időszakra vonatkozik. Hangsúlyozom, hogy a tanács nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy helyesen használjuk az Európai Unió pénzügyi forrásait. A tanács megbizonyosodott arról, hogy a jobb költségvetés, a jobb költés és a helyes pénzügyi irányítás különösen fontos akkor, amikor a társadalom tevékenységeit próbáljuk. És amikor az Európai Unió jövőjét általában formáljuk. A számvevőszék is támogatja azt az ajánlást, amelyet az éves jelentésben beterjesztettünk. A számvevőszék éves jelentése az Európai Unió költségvetésének mentesítéséről 2013-ról kettős üzenetet hordoz. Egyrészt pozitív véleményt fogalmaz meg az éves jelentésről, arról, hogy megbízható az adminisztratív kiadások és a bevételek kezelése, de azt is megállapítja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az operatív kiadások része és annak minősége is stabil volt. A számvevőszék jelentésében feltárta azt is, hogy nagyon sok kifizetésnél, amelyet az EU költségvetésében találnak, még mindig viszonylag magas a hiba határ. 2013-ban ez az arány 4,7% volt. Az egyensúlyok és ellenőrzések fékek és ellensúlyok rendszere csak részben tudja a mögöttes tranzakciók legalitását biztosítani. Hadd emlékeztesek mindenkit arra, hogy a számvevőszék hiba százalékra vonatkozó becslése nem jelöli azonban sem, hogy csalás, sem pedig pazarlás lenne az EU forrásokkal. A tanács azonban elismeri azt is, hogy óriási erőfeszítéseket tettek 2013-ban mind a, a tagállamok, mind pedig a bizottság. A számvevőszék előző évi ajánlásait próbálták megvalósítani, hogy a fékek és egyensúlyok rendszerét javítsák. Mindez persze olyan körülmények között, amelyek jelentős kifizetési növekedést mutattak. Ez mind a a záró, mint pedig a köztes kifizetésekre vonatkozik. Február 17-én, a múlt héten az ECOFIN tanács jóváhagyta a 2013-as bizottsági költségvetés mentesítését, és a decentralizált ügynöki, ügynökségek, végrehajtó ügynökségek és közös vállalkozások mentesítését is. A tanács ismételten bizonyította, hogy több elemből áll az a csomag, amire a tagállamoknak és az ügynökségeknek figyelni kell. A tanács megismételte, hogy elvárja a pénzügyi irányítási rendszerek folyamatos javítását és a, a hiba százalék csökkenését. A legfontosabb elemeit hadd vázoljam, hiszen ezek a jelentés e- e- főbb elemeit, hiszen ez a további korrekciók előfeltételei. A következőkre térnék a, a hozzászólásomban ki az egyensúly és ellenőrző struktúrák további javítása a minőség a mennyiséggel szemben, a, az irányítási és ellenőrzési költségek és a hiba arányok közelítése, korrekciós intézkedések, amelyekkel az EU költségvetését védeni lehet. Tovább egy egyszerűsíteni kell a szabályokat, nemzetközi szinten is. alapvetően fontos az EU források többletértékének és eredményének nem pedig az abszorpciójának a hangsúlyozása. Az új programozási időszak 2014-2020 között lehetőséget mutat arra, hogy ezeket az igényeket ki lehessen elégíteni, az eredményre és a valós igényekre összpontosítani. Ha lehet, akkor most részletezném a tanács ajánlásait. Mint említettem, a tanács a számvevőszék az adminisztratív kiadások és bevételek megbízhatóságát hangsúlyozta. Az audit minden területen megfelelő mégis a hiba határ lényegesen magasabb az elvártnál, 2%-ot meghalad. Ez mind a közvetlen, mind pedig a közös felelősség területekre vonatkozik. A tanácsot aggasztja, hogy az előző évekhez hasonlóan a fékek és egyensúlyok rendszerét csak részben tudják hatékonyan használni arra, hogy a mögöttes tranzakciók jogszerűségét biztosítsák. A tanács hangsúlyozza, hogy a bizottságnak erősíteni kell a tanácsokkal, a tagállamokkal való együttműködést, célirányos instrukciókkal kell a hatékonyságot javítani az ellenőrzés terén. Az intézkedések hangsúlyozásával a hiba kockázat is csökken. Hangsúlyozza a jelentés azt is, hogy a programok bonyolult jellege nyilvánvalóan emeli a költségeket, ezért megfelelő egyensúlyt kell találni az ellenőrzési költségek és a hiba kockázata között. Nem az ellenőrzések számára, hanem a minőségére kell figyelni. Rámutat a tanács arra is, amit a számvevőszék is megállapít, hogy a legtöbb esetben a hibás és feltárt hibás tranzakcióknál mindent megtett a bizottság azért, hogy ezeket a hibákat valóban javítsa. A tanács jelzi, hogy az az elem, amelyel a hibákat ki lehet kerülni, az a hatékony állami ellenőrzési és adminisztratív ellenőrzési formák és struktúrák, amelyel a, a számviteli és számvevői struktúrákat az országokban fejleszteni lehet. Nagyon fontos, hogy továbbra is védjék az Európai Unió költségvetését, korrekciós intézkedések legy, álljanak rendelkezésre, és a tagállamok ajánlásokat is kapjanak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a hiba százalékot csökkenteni. Alapvetően fontos, hogy meg jegyezzük, hogy a különböző területeken az okok mást mást és mást jelentenek, de a következmény horizontális és minden tagállamban érezhető. Nagyon sokat lehet tenni a közbeszerzések terén. Ez továbbra is jelentős mértékben hozzájárul, növeli az általános hiba arányt, különösen a közös irányítású területeken, ahol nemzeti szabályok érvényesülnek. Ezért nagyon fontos, hogy továbbra is egyszerűsítsük és karcsúsítsuk a nemzeti közbeszerzési eljárásokat, ezzel lehet további adminisztratív terheket is elkerülni. A tanács felszólítja a bizottságot arra, hogy megfelelő technikai támogatással segítse a folyamatot, és vegye figyelembe a legutóbbi felülvizsgált és módosított közbeszerzési irányelvet. A számvevőszék és a bizottság is jelzi, hogy bizonyos szakpolitikai területeken a hiba határ és a hiba kockázata sokkal magasabb a, a a vártnál, hiszen túl bonyolultak a jogszabályok. Alapvetően fontos éppen ezért, hogy egyszerűsítsük a szabályokat is. El kell ismerni, hogy a bizottságnak már sikerült új intézkedéseket végrehajtania, például az egyszerűsített kifizetések, a számbevőszék pedig pozitív van értékelte ezt a területet, és azt, hogy ez milyen hatással van a szabályszerűségre és a helyes eljárásokra. 2013-ban a számvevőszék kiemelt figyelemmel vizsgálta és fogalmazta meg ajánlásait. Na, borzalma. A pénzügyi eszközökkel kapcsolatban megállapított, hogy javítani kell a helyzetet, és értékelni kell a, hiba a hibák okát. A tanács felszólítja a bizottságot, hogy elemezze a pénzügyi eszközöket, és a költségvetési intézményeknek adja át az értékelés eredményét. Ami a költségvetés irányítást eh, illeti a tanács elismeri, hogy átfogó és időszerű információra van szükség arra vonatkozóan, hogy az éves eh, kifizetések eh, mely mértékben szükségszerűek. Megbízható kitekintésre van szükség a következő fizetési időszakokra vonatkozóan is, és át kell tekinteni a kifizetési összegeket, azok hatását Végül pedig a tanács sajnálata veszi tudomásul, hogy 2007-13-as tervezési időszakban a költségvetés végrehajtásában az alapvető figyelem az EU finanszírozás abszorpciójára, nem pedig az abból származó többletértékre irányult. Én személyesen hálás vagyok azért, hogy sikerült tanulnunk ezekből a hibákból. Ebből a szempontból szeretném hangsúlyozni, hogy az új költségvetési időszak 2013-2020-as időszakra vonatkozóan a tanács, a bizottság és az Európai Parlament fő figyelme arra irányult, hogy létrehozzuk a jogi kereteket, amely az eredményekre és az eredmények értékelésére épül. Meg kell említsem például a a makroökonomiai feltételeket, a mentességi rendelkezéseket a program és az EU 2020-as stratégia, illetve a tervezési időszak, a költségvetési időszak és a 2020-as stratégiák szorosabb összekapcsolódását, és sok egyéb elemet is. Úgy gondolom, hogy így lehet az EU költségvetés többletértékét maximalizálnunk. Tisztelt kollégák, a tanács elismeri, hogy az új elemek nem biztosítják egyik napról a másikra a pozitív hatásokat, de az ajánlásokban felkérjük a bizottságot arra, hogy időszerű jelentésekben számoljon be a célkitűzések elérésében tett eredményekről, előrelépésről. A, a következő több éves időszakra vonatkozóan pedig a tanács konstruktív párbeszédet fog az EU költségvetési keretére vonatkozóan biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönjük, hogy bemutatta ezt a témát. És a, ugye tájékoztat bennünket arról, hogy a a bizottságot mentesíti. Én a bizottságra vonatkozó mentesítés jelentéstevőjeként elemeztem a témát. Először is gratulálni szeretnék önnek, mint Lettország képviselőjének. Ez egy új tagállamnak számító ország, és a legrosszabb eredményeket felsorakoztató rubrikában, rubrikák közül egyikben sem merül föl az ország neve, úgyhogy ehhez gratulálok de mindemellett nekünk foglalkoznunk kell ezzel a kategóriával. Megállapítottuk, hogy nagyon fontos korrekciókra került sor. A kifizető helyek esetében a legutóbbi korrekcióra a Rural Paying Agency-ben került, került, sort, került sor. Itt 0, 67 százalékos hibahatárt jelentettek be, és a bizottság ezt több mint 5%-ra korrigálta, a görögök 0,83-at jelentettek, ez is több mint 5%-ra lett korrigálva. Aztán 0% a strukturális alapok hibahatára, azonban itt Szlovákia neve felmerült, ezt, ezek felsorolhatnám ezt a listát, ez mind szerepel a jelentésben. A tanács elnöke mit szól ehhez? A tanács ezt hogyan fogja kezelni? A valóság, az igazság az konkrét, és hogyha mindegyünk számára konkrét lenne, akkor a tanácsnak erre reagálnia kell. Köszönöm a választ. Tātad, pirmkārt, gribētu. Először is, hadd mondjam el, hogy a számvevőszék az éves jelentésében nem a 28 tagállamban meglévő tranzakció ellenőrzésre alapozott, hanem, a, hanem a, az esetszerű mintavételre, a véletlenszerű ellenőrzésre. Továbbra sem támogatjuk azt, hogy egyes tagállamok által elkövetett hibákra mutogatni kell, ez szerintünk nem konstruktív hozzáállás. A következő programozási időszakban új öm, intézkedések lesznek, ex ante intézkedések például, amelyeket minden tagállamnak végre kell hajtaniuk mielőtt az egyéni cselekvési terveket jóvá hagyjuk. Nem úgy van, tehát nem úgy lesz, hogy megérkezik a pénz, és aztán következik a végrehajtás, hanem a tagállamoknak be kell nyújtaniuk egy jelentést, amely megfelelő, mérhető és kézzelfogható eredményekre utal, és azután kapják meg a finanszírozást. Amikor eleme, elemzünk, nem tudjuk a különböző tagállamokat összehasonlítani a becslések különböző számokon alapulnak, különböző exit pontokon, amelyeket figyelembe veszünk. Ezeket a programokat nem lehet át így összehasonlítani. Azt gondolom, hogy továbbra is a szolidaritásra kell alapoznunk a tagállamok között, és meg kell próbálnunk majd azokat az intézkedéseket megpróbálni végrehajtani, amelyek minden tagállamnak segítségére lesznek, és amelyek a az elkö- pénzek elköltésének a minőségét javítják. Ami a költségvetési mentesítést illeti, ugye a legutolsó programozási időszak, 2013-as év, a legutolsó programozási időszak utolsó éve, 2014-től kezdve más eljárások és más szabályok vonatkoznak a mentesítésre, ez szigorúbb lesz, ez volt a közös célkitűzésünk. Így készülünk erre a következő programozási időszakra az ex ante rendelkezésekkel együtt. A parlament, a bizottság és a tanács közötti együttműködésen alapulnak ezek a jó szabályok. Azt gondolom, hogy a következő programozási időszak sokkal szigorúbb intézkedések végrehajtásával valósul meg. Köszönöm szépen! Elnök, elnézést, vissza kell térnem mégis. Hogy, e, hogyan fogják a problémákat megoldani, hogyha a problémákat nem nevezik meg? megneveztük a, a problémákat nem a name and shame értelmében, hanem azt mondtuk, hogy ez a probléma, és a választok, és azt várják tőlünk, hogy a problémákat nevezzük meg, és oldjuk meg. Ezt várják tőlünk, de ezt nem tudjuk önök, önök nélkül megadani. A szolidaritás nem forog kockán, nem erről van szó, nem lehet azonban azokkal szolidaritást vállalni, akik nem a szabályoknak megfelelően költik el a pénzt. Úgyhogy szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy válaszoljon meg a kérdésemet. Tātad es jau savā uzrunā pieminēju, ka šis procents. Már a bevezetőmben említettem, hogy a hiba határ, ami 2% fölötti hiba határ, tehát a 4,7% nem azt mutatja, hogy csalásra került sor, vagy szándékos hibákra. Hogyha a tagállamok csalást észlelnek, akkor az Olafhoz fordulnak, és az Olaf megvizsgálja a helyzetet. A mi feladatunk egy közös rendszer kialakítása a, annak ér, ö, érdekében, hogy a kockázatokat csökkentsük. És azt gondolom, hogy az új rendszer teljesen új, teljesen dulláról indul, és biztos vagyok benne, hogy pozitív eredményeket fog hozni. ha mégis eh, nem tudok eh, nem, nem, nem tudok csöndbe maradni. Nagyon remélem, hogy igaza van, eh, de ugye tíz éve vagyok itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, és hát csak remélni tudom, hogy igaza van. Sok szeretettel köszöntöm a bizottság képviselőjét, a tanács elnökének 16 órakor már el kell mennie, Rögtön megadnám a szót a kolléganőnek, ha megengedi a biztos úr. Szavama, Ayala Sender és Toirer kollégák jelentkeztek, tehát először a parlamenti kollégáknak adnám meg a szót, és utána a bizottságnak, ha megengedi. Tessék. Köszönöm szépen. Kreszle asszony, Rajsz miniszter úr, Lázaro úr, tisztelt hölgyeim és uraim, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Először is szeretnék köszönetet mondani az elnökségnek és a tanácsnak kiegyensúlyozott ajánlásaiért. Ez az ajánlás mm, elismeri azokat az erőfeszítéseket és előrelépést, amelyet tettünk, annak érdekében, hogy javítsuk a pénz költés minőségét. Ez konkrét tehát teszi azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell néznünk. Az Európai Bizottság vagy más pénzügyi végrehajtók által vagy ezek számára felmerülő kihívásokról van szó. Nagyon örülök annak, hogy a tanácsi ajánlás teljes mértékben támogatja az Európai Bizottságot abban, hogy szigorúan alkalmazza a pénzügyi szabályokat, amelyek nagyon fontosak ahhoz, hogy az Európai Uniós költségvetést védelmezzük szigorú szigorúan kell alkalmazni a felfüggesztéseket, a kifizetések felfüggesztését. Azt szeretnénk, hogyha úgy kerülne sor a költségvetés végrehajtására, hogy a meghozott célkitűzéseket valóban elérjük. Ezzel egy időben az Európai Uniós adófizetőkre is gondolnunk kell, akik azt várják tőlünk, hogy megfelelően védjük a költségvetést a meglévő jogszabályok alapján. Azt gondolom, hogy az egyszerűsítéssel lehet, el lehet érni az alacsonyabb hibahatárt. A tanács, a bizottság és az Európai Parlament mindannyian egyetértenek abban, hogy a jogszabály alkotás, a szabályok komplexitása hibára, nagyobb hibára ad lehetőséget. Az egyszerűsítés, egyszerűsített költség opció, az egységes általány kifizetések, az indirekt költségek esetében én személy szerint a kutatásért, tudományért felelős személy vagyok. Én tudom, hogy az Európai Parlament milyen fontos szerepet játszott, és Greszlász is fontos szerepet játszott az egyszerűsítési területen. Ez mindenképpen segítségünkre van, hiszen ezzel kisebb a hibakockázat, és egyszerűbb kezelni ezeket a szabályokat. Elengedhetetlen az új pénzügyi keret időszak kezdetében biztosítani azt, hogy az egyszerűsítési eszközö, egyszerűsítési intézkedések eh, leg, ezeket legjobban kihasználjuk. a kedvezményezettek és az adminisztrációk, önkormányzatokra ter, hárult teher csökkentésére, eh, csökkentéséhez vezet ez. A hiba becslés az EU, teljes EU költségvetés tekintetében 4,7% továbbra is. Az egyik legnagyobb gyenge pont, amelyet a számvevőszék felmutatott, az az ellenőrzési és felülvizsgálati rendszerek vonatkozik. A szembevőszék szerint a nemzeti hatóságok megfelelő információval rendelkeztek ahhoz, hogy a, a hibákat felfedjék, mielőtt az Európai Bizottsághoz benyújtották az elszámolást. Hogyha ezt mind figyelembe vették volna, akkor csökkenteni lehetett volna a hiba határt. Ezért érdemes lenne megnézni ennek a problémának a forrását egy kicsit részletesebben is. Biztosíthatom önöket arról, hogy teljes mértékben támogatjuk a tanácsi ajánlások végrehajtást. Az Európai Bizottság emellett az információs tájékoztatási és képzési intézkedéseit javítja a tagállamok számára, az, főleg az első szintű ellenőrzésben dolgozók számára. A legutóbb aktualizált közbeszerzési és támogathatósági iránymutatásokról szóló információt megosztjuk, és tájékoztatjuk, és képezzük a szereplőket. Szeretnénk, hogyha a költségvetés a forrásokon alapulna, alapulna Györgyeva biztos asszony azt mondta itt ebben a szakbizottságban, hogy ő az Európai Uniós programok hatékonysága a költségvetési mentesítési eljárás második pillére lenne. Teljesen egyetértünk a tanácsi ajánlással az új többéves pénzügyi keret lehetőséget biztosít arra, hogy a költségvetés végrehajtását javítsuk. Azonban nagyon sok minden a tagállami hatóságokon múlik, az ő projekt kiválasztásukon, pályázat kiválasztásukon. Minél jobb minőségű pályázatokat választanak, annál jobb eredményekre fogunk jutni. Ezeknek a területeknek a továbbfejlesztését fontosnak tartjuk, és ezzel szeretnénk demonstrálni a polgárok számára az Európai Unió projekt, uniós projektek hozzáadott értékét. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most Szaváma úrnak adom meg a szót, tessék. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a téma bemutatásáért, és köszönöm, hogy anyanyelvemen beszélhetek pontosan most ez alkalommal. Csak három éve vagyok itt, de mégis az a benyomásom, mint amit az elnök asszony is mondott. Azt mondta az elnök asszony, hogy tíz év óta ugyanezekkel a témákkal foglalkozunk. Úgyhogy szeretnék visszatérni egy kérdésre, amit az elnök asszony felvetett, és szeretném megkérdezni önt, hogy a marketing, a mezőgazdasági és környezeti támogatási fejezetről beszélt, illetve a vidékfejlesztési témáról beszélt, fejezetről beszélt, akkor itt az szerepel többek között, hogy a tanács ösztönzi a tagállamokat, hogy javítsák a saját rendszerüket, és javítsák az ellenőrzési rendszereiket, legyenek kevesebb számítási hiba, illetve a költség és a hatékonyság az ellenőrzések tekintetében javuljon, jobb legyen ezeknek az aránya. Tudjuk, hogy most ez az arány nem jó. Hogyha itt nem történik fejlemény, semmi javulás, akkor nem lesz tényleges előrelépés, akkor nem lesz tényleges változás. Ha ezeket a fejezeket nem tudjuk megnézni, megvizsgálni, megnézni, hogy ezek a hibák hol fordulnak elő, hogy hol lehet ezeket megoldani. Hogyha nem koncentrálunk arra, amit a tagállamok képesek megoldani, illetve amit a tagállamok jeleznek, annak ellenére, hogy az információk megfelelőek, akkor enélkül hogyan képzelhető el a javulás, az előrelépés? Ha nem változtatjuk meg a hozzáállásunkat alapvetően, ha nem változtatjuk meg azt, hogy ezekkel a hiba arányokkal milyen módon foglalkozunk, illetve az ezek mögött lévő tényezőket hogyan kezeljük, akkor nem fog semmi történni. Köszönöm. Természetesen ez a feladat nem könnyű, ez egy nagyon nehéz az előző tervezési időszakról beszámolni, és megmondani, hogy ezeket a hibákat hogyan fogjuk kiavítani az új időszakban, ami még meg sem kezdődött. A következőt szeretném ezzel kapcsolatban mondani. Letország pénzügyminisztere négy éves tapasztalattal rendelkezik, és minden javaslat, minden ajánlás, minden új tervezési időszakkal kapcsolatosan elfogadott jogszabály, ami a következő időszakra vonatkozik, teljesen magas szintű felelősséget biztosít a pénzügyi kontroll tekintetében. Lettországban a hibarány 1%-os, és sikerült csökkentenünk a felelős intézmények számát hétről egyre továbbá. Abban is sikeresek voltunk, hogy tudtuk követni az Európai Parlament által kialakított és velünk közölt iránymutatásokat, például az ex-ante szabályozás tekintetében. Továbbá egy programot alakítottunk ki a következő tevékenységek nyomon követésére vonatkozóan, az eredmények mérésére vonatkozóan ebben a 7 éves időszakban továbbá fontosnak tartjuk, hogy kialakítsunk egy rendszert a felfüggesztett, illetve nem folyamatos kifizetésekre vonatkozóan, hiszen ezzel fegyelemre tudnánk szorítani a tagállamokat. A tanács támogatja az ilyen jellegű intézkedéseket. Támogatjuk továbbá az új mechanizmusokat, a korrigációs mechanizmusokat. A korábbi időszakban az volt a gyakorlat, hogyha indokolatlan kiadás merült föl, akkor egyik évről a másikra át lehetett vinni a pénzügyi forrásokat. Most viszont más, most hogyha egy tagállamnál ilyen hiba ö, fordul elő, nem vihetik át ezt a megmaradó pénzt a következő időszakra. Talán ez is arra fogja összönözni a tagállamokat, hogy fegyelmezettebben tartsák be a szabályokat. A parlament és a tanács elfogadta a rendeleteket a közbeszerzésről. A tagállamoknak ezeket végre kell hajtaniuk. 2016 tavaszától lesznek ezek hatályosak úgy gondolom, hogy ez is egy plusz lépést fog indukálni a hiba arány csökkentése érdekében. A jogalap, ez lesz a jogalap, és ez segíteni fog mindannyiunkat abban, hogy a korábbi programozási időszakban felfedezett hibákat kiavítsuk. Én pozitívan, optimistán nézek elébe ezeknek a fejleményeknek, és ehhez megvan az alapom is, hiszen a eh, saját országomban is sikerült javítani a helyzetet, és úgy gondoljuk, hogy eh, átlátható, jól felügyelt rendszer tudunk kialakítani, és tagállamok fejlődési irányát is így meg lehet változtatni. Lettországban pontosan ez következett be, és ezért nagyon pozitívan állok hozzá, nagyon optimista vagyok az új programozási időszak tekintetében, illetve azon rendeletek tekintetében, amelyeket önök és mi közösen fogadtunk el. Ayala Sender képviselő. Sí, muchas gracias, <coughs> presidenta, y doy la bienvenida. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném üdvözölni a miniszter urat, a szakbizottságunkban rejszuralt. Néhány kisebb kérdésem lenne a tanácsi javaslattal kapcsolatban. Először is elismerik azt a tény, hogy az kezelési részben vannak olyan aspektusok, amelyek ismételten fölmerülnek, illetve nem sikeresek, hogy így fogalmazzak. Nem hiszem, hogy ez mindig ugyanaz a dolog. Minden évben valami azért javul, hiszen javítottuk a pénzügyi rendeletet, új 2014-2020-as új rendeleteket állítottunk össze, a számvevőszék munkája is jelentősen javul. Maga a folyamat az számviteli eljárás, vagy egyszerű számviteli eljárásról most már sikerült tovább lépnünk egy magasabb szintre, úgyhogy nem hiszem, hogy mindig ugyanaz, az, ugyanazok a hibák következnek be, és hogy mindig ugyanazok a dolgok következnek be. Lenne egy konkrét kérdésem a közbeszerzéssel kapcsolatban. Ön azt mondja, hogy a tanács javaslata egyszerűen az, hogy az iránymutatásokat kell jobban végrehajtani. De ön szerint nem kéne egy homogén rendeletet elfogadni, ami mindenki számára érvényes? és a javaslatait is szeretném konkrétan ismerni, mert ezek az orientációs javaslatok, iránymutatások, ezeket azért sokszor mindenki a saját háttere kultúrája szerint hajtja végre a tagállamokban. Miért nem készítünk egy rendeletet, és akkor így mindenféle különbséget meg lehetne szüntetni. A következő a tagállami hozzájárulás az EU költségvetéshez, hát ez szinte nullánál. Nagyon csodálkoztam, amikor ezt láttam, hogy mindazután, ami az Egyesült Királyságban történt. A kettes fejezetben csak annyi szerepel, hogy talán a bizottság majd tud valamit tenni, és a lehető leghamarabb megoldja a kérdést. Én úgy gondolom, hogy az ön javaslatában minimum egyfajta önkritikának kéne szerepelnie, hiszen a számvevőszék más jelentéseiben az szerepel, hogy az áfa alapuló bevételeket és a forrásokat nem megfelelően kezelik a tagállamok. Továbbá a, GDP arányos befizetése az elvárások szerint és nem korrekt módon alkalmazzák a tagállamok. Ezért jó lenne, hogyha a tanács néha egy kicsit önostorozna, kicsit önkritikát gyakorolna, rendben van, hogy ezeket a forrásokat használni kell, hogy javítjuk a rendszert, de azért el kéne azt is ismerni, vagy föl kéne ismerni, és közé kéne tenni, hogy a tagállamok hol nem teljesítik a kötelezettségeiket. Továbbá két ajánlásra térnék még rá. Az egyik a felfüggesztett kifizetésekkel kapcsolatos kötelezettségek. Szerintem itt egy kicsit túlzott, hiszen a 2015-ös költségvetési keretektől függetlenül azért valakinek itt kéne vállalnia a, ezért a felelősséget. Rendben, hogy a kifizetési kötelezettségeket csökkenteni kell, de valójában a kifizetésekkel, hogy alkalmazkodjanak a kötelezettségekhez, és nem fordítva. Továbbá itt is talán a tanácsnak meg kéne néznie, hogy ő maga milyen hibákat követett el, önkritikát gyakorolnia, és az Európai Unió több éves költségvetését kéne szem előtt tartani, mint ahogy ez sok helyen meg is valósul, hiszen nem lehet azt mondani, hogy alkalmazzuk a kifizetési arányokat, kifizetési kötelezettségeket mondjuk az egyes évben, és ehhez igazodjunk mert nem így működnek ezek a kifizetések, ezek lennének a kérdéseim. Végül azt is tudom, hogy lehet, hogy nem a mai témánkhoz tartozik, amit most fogok mondani, mert itt nem a tanács mentesítéséről van szó, de mivel én vagyok az árnyék előadó egy a tanácsi mentesítés témájában, szeretném megkérdezni, hogy mit gondol a főtitkár által a tanácshoz címezett levélről, amiben azt hangzik el, hogy a tanács úgy tűnik, hogy nyitott, nyitott egy párbeszéd tekintetében, lehet, hogy ez valakit zavarni fog. Minden esetre úgy tűnik, hogy a tanács hajlandó egy őszintén párbeszédre, idézőjelben, a parlamenttel, azért, hogy választ adjon azokra a kérdésekre, amelyeket mi föltennénk. A főtitkár azt mondja, hogy egy munkacsoportot lehetne erre fölállítani. Most azt szeretném kérni, rejsz miniszter úr, hogy készen állnak-e arra, hogy jobban, szorosabban együttműködjenek a parlamenttel a tanácsi mentesítés témájában. Köszönöm. Tapper, a hiba arányokról is beszéltünk, illetve rákérdeztek erre, bár érintettem már én magam is, mind a megnyitó megjegyzéseimben, mint pedig az első válaszadásban. Úgy gondolom, hogy az új rendelkezések, az új szabályok majd segítenek ezen a területen is. A jelentésben is, amit előkészítettünk, már vannak ajánlások, arra vonatkozóan, hogy a bizottság fontos, hogy nagyobb technikai támogatással próbálja biztosítani azt, hogy a pénzforrások abszorpciója ne legyen kétséges vagy bizonytalan. A, köz, a kifizetések nem megfelelő volt, illetve a hiányos kifizetések. Nos, ez volt az egyik olyan kérdés, amit a legfontosabbnak tartottam hivatalba lépésemkor. Novemberben, amikor meg is, ö, ö, megismerkedtem egyáltalán a, a munkakörülményekkel, hiszen ha emlékeznek, akkor ö, alakult ö, Lettországban az új kormány, de ez volt az első dolog, amit megvizsgáltam, és nyilvánvaló volt, hogy az Európai Uniós szinten is nagyon fontos, hogy ez legyen az egyik legfontosabb kérdés, és a tanács és a bizottság megállapodjon arról, hogy szükséges igenis a kifizetések deficitjét korrigálni. A költségvetési trialógusban Pontosan erről tárgyaltunk, várjuk a bizottság tervét, készen vagyunk a konstruktív együttműködésre a parlamenttel és a bizottsággal, azért, hogy hatékonyan és megfelelően tudjuk ezeket a terveket majd végrehajtani. Nos, volt egy kérdés még arra vonatkozóan is, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek kifizetéseiben jóval magasabb a hiba arány. Úgy gondolom, hogy ez elsősorban a, a közös felelősségű mechanizmusnál mutatkozik. Igen, sajnáljuk ezt a, azt, hogy a hiba arány szintje ilyen magas maradt. Ez elsősorban, mint mondtam, tehát a közös felelősségű projektek csoportjára vonatkozik. De mielőtt egy általános értékelést végeznénk, nagyon fontos, hogy a nagyobb képet is lássuk, és még több elemzés álljon rendelkezésre. 2013 az előző programperiódus utolsó éve láttuk, hogy milyen nyomás volt arra, hogy a, az intézmények finanszírozását megfelelően lehessen abszorbálni. A kifizetéseket egyszerűen fel kellett használni a programozási időszak végéig. Ez a fajta hozzáállás már nem lesz az új szabályokkal lehetséges, hiszen sokkal inkább az eredményekre, nem pedig az abszorpciós képességekre fogunk figyelni aggasztja nyilvánvalóan a tanácsot, hogy ilyen jelentős nyomás volt tapasztalható, hiszen ez kockázatokat jelentett, adott esetben a hiba arány növekedésére vonatkozóan, és a tanács nem látta igazoltnak ezt a nyomást. Szeretünk volna azonban objektívak lenni, és következtetéseket figye- levonni, illetve figyelembe figyelembe venni a nyomásokat is. A 2013-as költségvetési időszaknak tehát vége, illetve a 2013-as év az utolsó év, és ebben az évben a korábbiakhoz képest egy kicsit már alacsonyabb a hiba arány, különösen a kifizetések mennyiségéhez képest. Hadd említsem meg azt is, hogy Monti úr magas szintű munkacsoportja foglalkozott ezzel a kérdéssel. Az elmúlt hetekben az Elkofin tanács meghallgatta Monti úr félidős jelentését a munkacsoport munkájáról, és elemeztük azokat a javaslatokat, amelyeket benyújtottak. Megtudtam tőle azt is, hogy konferenciát kíván a munkacsoport, illetve Monti úr szervezni e kérdéskörről, annak érdekében, hogy megtárgyalják, megtárgyalják a, a vezetői felelősséget. A konferenciát 2016 már áprilisára vagy májusára tervezik. Természetesen nem tudom, nem ismerem a további részleteket, illetve nem tudok további részletekről még beszámolni önöknek erről. Volt egy kérdés a az EP és a tanács párbeszédjéről és a mentesítési eljárásra vonatkozó párbeszédről. Valóban mindenféle pénzügyi információhoz hozzá kell jutni a feleknek ahhoz, hogy kötelességüknek, a költségvetés mentesítési eljárásból származó kötelességeinek eleget tegyenek. A tanács ismételten javasolta, hogy erősebb együttműködésre és hivatalossá tétel, hivatalossá tett együttműködésre van szükség. Egy sor dokumentumot kellene a feleknek ehhez aláírni. Figyelembe kell venni, hogy az Európai Parlament 2014-ben a 23. állásfoglalásában egy olyan modus vivendire utalt, amely keretében a két félnek több dokumentumot kellene közösen cserélnie. A tárgyalások elindultak, az Európai Parlament erről. Ezen együttműködési formáról figyelembe véve természetesen a két fél hatásköreit is. Ez a parlament eh, tartja magát attól, hogy ellenőrizze a, kor, a kormányokat. Ez az alapvető kiinduló pontunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is. Először is üdvözlöm a pénzügyminiszter urat, és köszönöm a liber, köszöntöm a liberális frakció nevében is, köszönöm, hogy eljött a Költségvetés Ellenőrző Bizottság mai üléseire, hogy a költségvetés mentesítésre vonatkozó tanácsi javaslatokat elmondja. Két kérdés komplexumot szeretnék felvetni. Az első közvetlenül ahhoz kapcsolódik, amit Ayala Zender kollega éppen kérdezett a tanács mentesítésével kapcsolatban. A Lisszaboni szerződést követően a jogi alaphelyzet az, hogy a tanács ajánlást tesz a költségvetés mentesítésére, és az Európai Parlament ezt a, mentesít, a költségvetést ezután mentesíti. Az ajánlás és a, menti, a mentesítési határozat között van különbség, ez érthető. És emiatt talán az is érthető, hogy ez a fajta reciprocitás a tanács részéről nem szimmetrikus, hanem aszimmetrikus lehet. Nos, ennek tükrében lett tanács a tanács lett elnökségének képviseletében azt kérdezem, hogy vajon osztja-e a liberális frakciók véleményét, amit az Európai Parlamentben megfogalmaztunk, mégpedig az, hogy minden állami költségvetést közvetlenül választott parlamenteknek kell ellenőriznie, vagy kellene. A második kérdésem pedig, ajánlja-e vajon a tanács azt, hogy mentesítsék a tanács költségvetését. Tehát ezek a konkrét kérdéseim a tanács költségvetésére vonatkozóan. A második kérdéskör pedig a megfogalmazásokra vonatkozik, amit a tanács javaslatainak megfogalmazására. Tudnélik, felszólítják a bizottságot arra, hogy intézkedjen, hogy csökkentsék a hiba kvótákat, arányokat. Ugyanakkor elismerik azt is, hogy nagy aggodalommal tekintenek a tagállami szinten a végrehajtásra. Ön is említette a, a megosztott felelősségkörök miatt. Az Európai Parlament az érdekelné, hogy, hogy mi a helyzet a tanács erre vonatkozó vitáiban. Az önök dokumentumát olvasva ugyanis, ugye felszólítják a bizottságot, hogy tegyenek valamit. A következő mondatban pedig tulajdonképpen azt mondják, hogy a, a számvevőszéknek azt a határozatát, hogy mindezt a tagállamoknak maguknak kellett volna megtenni, szintén ha, ha aláhúzzák. Most ugye abban a helyzetben vagyunk, hogy a tagállamok és a, a tagállamok vég, legmagasabb végrehajtó felelősei az önök tanácsában ülnek. Tehát akkor hogy, hogyan beszélnek erről, hogyan értékelik ezt, mit elemeznek, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek már évek óta újra meg újra sokkal magasabb hibarányokat mutatnak, mi, mint mások, még akkor is, hogyha nem olyan átlátható ez a rendszer, mint a viszonyítási alapok a gazdaságtanban, de mégis a számok ismerők ismertek. Az Európai Parlament előadójaként tudom mondani, hogy a bizottság világos számokat mutatott arra, hogy mindig ugyanazok a régiók tanulnak nehezen. Éppen ezért nagyon fontos lenne a mi véleményalkotásunk szempontjából is, hogyha megtudhatnánk, hogy a tanács a vita során hogyan tekint ezekre a kérdésekre, illetve mit tanácsolnak, mit javasolnak annak érdekében, hogy a demokratikus felelősség kötelezettséget, beszámolási kötelezettséget is érvényesítsük. Mindig is mondtuk, hogy a National Management Declaration alapján a tagállamok a pénzügyminiszterek aláírásával egyfajta politikai beszámoltathatóságot is magukra vállalnak. A lett elnökség hogyan látja ezt a Management Declaration-t? Köszönöm, megadom a szót az elnöknek. Tātad pár simte te sākšu. Azzal kezdenem, hogy a nemzeti menedzsment deklarációkkal kezdem. A tanács nem támogatja ezeknek a nyilatkozatoknak a bevezetését, mert a számvevőszék nagyon szkeptikus volt az ezen nyilatkozatoknak a hiba határa gyakorolt hatásáról. Vannak olyan országok, amelyek benyújtottak ilyen nyilatkozatokat, de nem mondhatjuk, hogy az ő hiba határaik alacsonyabbak lennének. Más országokban pedig, amelyek decentralizáltak, vagy föderális felépítésű országok, ezekben képtelenség ezeket a, ezt a nyilatkozatot bevezetni. Ezért ez talán nem a legjobb megoldás. És szeretném emlékeztetni önöket arra a jogszabályalkotásra, amelyet akkor fogadtunk el, amikor ezt a programot elfogadtuk. Ez teljesen más ez a program, mint az előző. Az előző programok ők főleg arra irányultak, hogy minden pénzt elköltsenek, az új program azonban inkább eredményorientált. Ez azt jelenti, hogy a bizottság részéről és a tanács vagy a parlament részéről minden lehetséges intézkedést kihasználunk, amely a hibahatár csökkentését lehetővé teszi. Ezért nagyon bizakodó vagyok a három intézmény együttműködését tekintve. Amikor együtt működtünk a szabályok kidolgozásában az új programozási periódusra, nagyon jó volt az együttműködés. És azt gondolom, hogy ennek köszönhetően a helyzet meg fog változni. Sajnos nem mondhatjuk majd ezt el valószínűleg 2014-ről, mert itt még lesznek kezdeti nehézségek, és előlegek kifizetésére kerül csak sor, de azt gondolom, hogy a további években csökkenni fog a hiba határ és már most láthatjuk ezt a tendenciát. Hogyha visszatekintünk, és összehasonlítjuk a helyzetet a korábbi évekkel, azt látjuk, hogy a hiba határok tendenciózusan csökkennek. Ami a 2013-as évet illeti, már elmondtam, hogy kétszer annyi kifizetés volt, mint azt megelőző évben, és még így is csökkent a hiba határ. kļūdas novēršana eh, un tātad šo ieteikumu ir atbalstījuši 25. Ami azt illeti, hogy hogyan lehet elkerülni a hibákat, 23, 25 tagállam jóvá hagyta múlt héten ezt a döntést. Tātad jautājumā par eh, padomu atslogošanu es Hogyha a költségvetési mentesítésről beszélünk a tanács esetében, nos, mi támogatjuk az ellenőrzéseket, minden költségvetési szakaszsal kapcsolatban, bizottság, parlament, tanács költségvetésével kapcsolatban a tanácsnak semmi rejtegetni valója nincs. Az Európai Parlament hozzáállása nyilván ugyanez. A számvevőszék nem bukkant semmilyen nagy hibára a költségvetés végrehajtásban az Európai Parlament vagy a tanács részéről. A pénzügyi elszámolásokat illetően, a beszámolókat illetően. teljes mértékben tiszteletben tartjuk az európai szerződést, amely meghatározza minden intézmény felelősségét. Az Európai Parlament, amely mentesítő intézmény, csak az Európai Bizottság költségvetés bizottságot mentesíti. A tanács azt is megállapítja, hogy minden információt megadtunk a parlamentnek a mentesítésre vonatkozó e, e, szabályoknak vonatkozóan az Európai Szerződés 3.1.9-es pontjának megfelelően. Ezen cikk összefüggésben a tanácsnak nincs egyéb felelőssége. Vogen képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már elmúlt négy óra, úgyhogy csak röviden. Két rövid kérdésem lenne. Szeretnék visszatérni a tagállami felelősségre a különböző hibahatárok tekintetében. Miniszter úr ön utalt arra, hogy az ügyek nagy részében a tagállamok rendek, tagállamok rendelkezésére álltak azok a, az információk, amelyek alapján az, a hibákat felismerhették volna. Hát akkor miért nem használták föl ezeket az információkat, hogyha ez annyira nyilvánvaló? A második pedig az egyes tagállamokra vonatkozik. A legtöbb kollega azt mondta, hogy ők nem szeretnének újra mutogatni tagállamokra, Azonban számos téma, amiről beszélünk, horizontális kérdések, és több tagállamra is vonatkoznak. Ön azt kérdezném, én azt kérdezném, hogy ön szerint a tagállamok szeretnének-e együttműködni a jobb gyakorlatok, vagy a legjobb gyakorlatok azonosítása érdekében, szeretnének-e együttműködni a bizottsággal, hogy a jó gyakorlatokat megtalálják, azonosítsák? Talán önök elnöki pozícióban tehetnek valamit annak érdekében, hogy ezek a tagállamok, ahol magas a hiba határ, beszéljék meg, hogy milyen hibákról van itt szó, milyen nemzeti adottságok lehetnek, amelyek ide vezetnek. Miniszter úr, köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Ami az első kérdést illeti, hadd mondjam el a következőt. Természetesen nem tudok minden eh, részletre kitérni eh, egyes esetekre, de ezek az esetek kiegészítik egymást, eh, és ezeket elemezni kell. Ami a legjobb gyakorlatok kicserélését illeti, erre azt tudom mondani, hogy ez már folyik a tagállamok között. Én tudom a saját országom példájából, hogy a Lettországban dolgozó tisztviselők például Kifejezetten sok meghívást kapnak konferenciákra, hiszen alacsony a hiba határunk, és jó mutatóink vannak. Van egy felügyeleti ügynökségünk, és az itt dolgozó tisztviselők különböző konferenciákon vesznek részt, más tagállamokban dolgozó tisztviselők képzésében vesznek részt, a legjobb gyakorlatok cseréje tehát, tehát sor kerül. Erre nagyon büszke vagyok, de egyébként igaza van, jobb koordinációra van szükség. Természetesen ez szerepel az ajánlásainkban is. Az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy több technikai segítséget nyújtson erre. Köszönöm szépen a miniszter úrnak. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, köszönjük, hogy bemutatta ezt a jelentést, amely egyébként nagy nagyjából és egészében nem különbözik a tavalyi jelentéstől. Még egy dolgot hadd mondjak el. Láttuk, hogy a tagállamokban nincsen olyan tehát nagyon sok olyan törvény van, amely érdekkonfliktusokat vethet fel. Különös tekintettel, hogyha a kormány tagok ról van itt szó, akik esetleg felügyeleti szerepet vállalnak bizonyos vállalatokban, amelyekre vonatkoznak a törvények. Tehát ez egy fontos dolog lenne, amit szabályozni kellene, hiszen az Európai Unió jó hírét is veszélyeztetheti ez. Köszönöm szépen, jó utat kívánunk, és várjuk a következő találkozót. Reméljük, hogy a mentesítésről szóló vitában, vitán személyesen részt tud venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már a költségveti, költségvetési tárgyalási időpont megvan, úgyhogy itt leszek. Úgyhogy remélem, hogy gyümölcsöző együttműködés vár ránk hogy valóban csökkentsük a hiba határt, és javítsuk a helyzetet általánosságban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Wir fahren fort in der Tagesordnung. Folytatjuk a napi renddel. Ez ötös napi rendi pont következik. Meines eigenen Berichts. A saját jelentésemről van itt szó. Megengedik, néhány szót hadd mondjak ezzel kapcsolatban, tehát ötös napi rendi pont. 20 pontból áll ez a e, jelentés. A tagállami e, adatok megbízhatóságáról szól. E, azzal kapcsolatban, ami itt most elhangzott az elmúlt órában, a korrekciók és a visszafizetések, visszakövetelések pontját mm, vitatja ez a jelentés. Itt a megosztott eszközkezelésről van szó. Az adatok nem eléggé megbízhatóak, és emiatt a főigazgatók éves jelentéseire is kihatással van ez. Nekem vannak bizonyos átvettem azokat az aggodalmakat az egyes a hármas pontig terjedő pontokban, amelyeket a főigazgató, főigazgatók megosztottak velem. És ezeket az összegeket tehát figyelemmel kell kísérnünk. Ami a bevételeket illeti, itt átvettem egy aggodalmat, ami a GDP hozzájárulásra vonatkozik. Ezért azt gondolom, hogy itt mindenképpen részletes cselekvési tervet kell követelnünk, ez a 47-es pont. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, amelyek a Juncker csomagban nagyon fontos szerepet játszanak. A 25-ös pontban látják, hogy mi a helyzet, 443 millió euróról van szó, amelyeket a bankoknak átutaltunk, és itt egy elég nagy mértékű összeg nem érte el a kedvezményezetteket. Ez Görögországban 120 millió, amit megkaptak a bankok, és egyetlen eurót sem kaptak meg a kedvezményezettek. Ez nagyon sajnálatos. Kérdés, hogy melyik évre eh, kell eh, elkönyvelni a visszafizetéseket. Itt nagy eh, elmaradások vannak, főleg a mezőgazdaság területén, és ez is problémát jelent. Azzal is foglalkozom, hogy a, melyik az a tagállam, 2007-től 2013-ig állnak rendelkezésre a számunk, tehát hogy melyik tagállamban vannak nagy problémák, mint a mezőgazdasági alap, mint pedig a regionális alap területén. Aztán az érdekkonfliktusról is beszéltem. Ez a 40-es pontban és a 106 os pontban található. Ami a mezőgazdaság politikát illeti, és az adatok megbízhatatlanságát illeti, ugyanez vonatkozik ez 7,5% illetve 7,3%-ban merül fel, a regionálisban pedig 6,9%-ban. Megpróbáltam foglalkozni ezzel a kérdéssel is, hogy a Görögországi Task Force milyen eredményeket hoz. Ez a 118-as pontban található meg. Aztán az ifjúsági munkanélküliség, a roma eh, kérdés, ezzel kapcsolatban is eh, találhatnak bizonyos utalásokat, ezek fontos témák. A 130-as és a 131-es pontban szerepelnek. Nagyon sajnálatos, hogy ezekről a pénzekről alig vannak információink, nem tudjuk, hogy mennyi pénzt költöttünk a romák integrációjára például. Ami a kutatást illeti, a biztos úrnak mondom, ami a kutatást illeti, jobb lenne, hogyha ez egész jól alakul, de vannak itt bizonyos aggodalmak. 182-es pontról van szó. A DEFCOP főigazgatóság általános megjegyzése szerepel itt a külső fellépések területén. Engem aggaszt, ami, amit a bővítési főigazgatóság csinált, egy projekt 100%-át előfinanszírozásként kifizetni becslés alapján, és aztán utána visszakövetelni a pénzt, és ezekkel a visszakövetelésekkel azt a benyomást próbálják elérni, hogy nem volt a kiadás, vagy a kifizetés nem volt jogszerű, vagy szabály, szabályszerű. Úgyhogy ezzel a főigazgatóság fejét tetejére állította azt, amit a költségvetési szabályok meghatároznak. Az ukrajnai kérdés is szerepel a szövegben. 166-os és 167-es pont, ezzel már többször is foglalkoztunk. Kérdés, hogy a jövőben hogyan reagálunk erre. Gána egy világos csalási helyzet volt. Emlékeztetek arra, hogy két különböző lista állt rendelkezésre a gánai állam által foglalkoztatottakról. Az Egyesült Királyság és a Világbank tudatában voltak ennek a csalásnak, tudatában voltak ennek a kettős adatbanknak, tudták, hogy az egyikben hamis személyek szerepelnek, és erről nem tájékoztattak bennünket. Ez, ezt mindenképpen követni kell ezt az ügyet. A 160-as pont az International Management Group-bal foglalkozik, IMG, ez magánszemély szervezete, nincsen semmilyen jogi státusza, és ez a e, szervezet évek óta 134 millió eurót kapott, ezt is meg kell vizsgálni, ami az Olafot illeti, és, ami a, munka, és a munka e, körülményeket. 193-as mondott a statisztika megbízhatóságát, aztán 194-től 199-ig a staff regulations részben, csak részben való megvalósítását, aztán a szabadsági kompenzációt, a konkureljárás, ezek a pontok tehát itt szerepelnek. A 318-as cikkében említett értékelési jelentés örökös téma. Ez a jelentés most éppen nem nincs nagy segítségünkre. Azt kellene megnézni, hogy az európaiak pénzével mit sikerült elérni. Európa 2020 nem segít nekünk igazándiból az azonosítókat, a mutatókat félretolni, hogyha az eredmény nem jó, akkor, vagy nem tetszik nekünk, akkor ezt félretoljuk. A főigazgatóságok betartják, tartják ezeket az indikátorokat. Azt gondolom, hogy ezt fenn kell tartani. Ennyit szerettem volna elmondani a eh, jelentésről. Ajánlom elolvasásra, és várom a hozzászólásokat. Az Európai Bizottság szeretne hozzászólni. A komisszár, bitte. dear chairwoman and uh, rapporteur, uh, Mrs. Gressel. Tisztelt elnök asszony, Grészle asszony, tisztelt jelentéstevő. Uh, as you know today, to represent the, uh, the commission. Mint önök is tudják, a bizottságot képviselem, Georgieva alelnök asszony, de általában saját magam és a, mentesi, a saját magam mentesítésén is itt vagyok. A meghallgatások során mindig van lehetőségük arra, hogy megtárgyalják azokat a kritikus kérdéseket, kihívásokat, amelyeket eh, a fél éves jelentésükben a számvevőszék és a különleges jelentésben is a figyelmünkbe ajánlott. Az idei mentesítés és jelentés igen részletes beszámoltatatási feladat, amit komolyan vesz a bizottság. Az egyre növekvő hiba arány végre megszakadt, eddig 4,7% volt, és a bizottság továbbra is e, új ellenőrző rendszereken, egyszerűsítésen és a teljesítményjavításon fog dolgozni. Az első elemzést követően a bizottság úgy látja, hogy a mentesítési jelentés tervezet kiegyensúlyozott és konstruktív. Tükrözi azokat az eredményeket, amelyeket a, bizottság, amelyeket a számvevőszék várt el, és megfelel a pénzügyi irányítási rendszer követelményeinek. Hiszünk abban, hogy a bizottság erőfeszítései e területen jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az EU költségvetése és korrekciós kapacitása javuljon. Úgy gondoljuk, hogy az ajánlások döntő többségét, amely a mentesítés tervezetben szerepel, teljesíthető a bizottság, kötelességet vállal arra, hogy végrehajtja őket, hiszen így lehet a meghatározott problémákat orvosolni. A korábbiakhoz hasonlóan levelet készítünk elő, ami hamarosan eljut önökhöz, amelyben elmondjuk a bizottság álláspontját mindarról, amelyet felvetettek. Georgieva alelnök asszony részt vesz a következő kontülésen, ha jól tudom, ez 23-án vagy 24-én, ez márciusban, és akkor majd részletesen elmondja a bizottság álláspontját, és válaszol, választ részletes kérdéseikre is. Én azonban hat területet szeretnék most az egyen első körben vázolni. Az első a korrekciós képesség, a második az ellenőrzési rendszerek, a harmadik a teljesítés, teljesítmény, a negyedik amiről beszélni szeretnék, az tulajdonképpen az egyszerűsítések kérdésköre, ötödik a költségvetési fegyelem, végül pedig az utolsó témám a, azok a belső intézkedések, amelyeket leginkább ismerek. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az egyik legfontosabb kérdés a korrekciós kapacitás és a, a maradványhiba arány. Grészle asszony jelentés tervezete, ahogy az 109-ben lát, 109-es pontban látjuk, teljes mértékben támogatja a bizottság megszakítási és fizetés felfüggesztési elképzeléseit. A bizottságot tehát ez a jelentés tervezet ösztönzi arra, hogy a felfüggesztéseket és megszakításokat ebben a formában folytassa. A bizottság akkor fogja ezeket az intézkedéseket elindítani, amikor súlyos és kézzelfogható bizonyítás van az ellenőrzési rendszer meghibásodásában. A bizottság például 2013-ban 265 új megszakítási esetet nyitott meg, melynek összértéke mintegy 5 milliárd euró volt ezen kívül a bizottság korrigált, illetve visszanyert 3,5 milliárd eurót 2013-ban az eljárások keretében, és az elmúlt öt év során a pénzügyi korrekciók teljes összege átlagban 2,5%-a volt az összes kifizetésnek. Tehát ha úgy gondolják, hogy a korrekciós, bocsánat, ha tehát az elmúlt évek korrekciós és visszanyerési mennyiségeit nézik, akkor látják, hogy a korrekciós kapacitás a rendszerben biztosítja azt, hogy az éves hiba arány, amelyet a bíróság is megbecsült, korrigálható és visszanyelhető a következő években. A bizottság javítani kívánja a jelentéstevés, számítási módszerek, a maradvány hiba arányok számítását. Ezzel át is térek a második pontomra, a rendszerek erősítésére és ellenőrzésére. A jelentés tervezet azt kéri a bizottságtól, hogy erősítse a rendszereket. Meg kell jegyezni, hogy, a közö, hogy ezek közös rendszerek, közös irányítás, a jelenlegi problémákat, hogyha meg akarjuk oldani, akkor fontos, hogy a bizottság szorosabban együttműködjön a nemzeti hatóságokkal, képzés biztosítson megfelelő ösztönzőket a, korrekt, a szükséges korrekciókhoz. Helyesen hangsúlyozzák önök az együttműködési kötelezettséget és a tagállamok részvételét. A bizottság konkrét rendszereket fog meg valósítani tematikus auditokat, és ezzel fogja igazolni az irányítási és ellenőrzési rendszereket, illetve azok tagállami végrehajtási formáját. A bizottság ezen kívül a parlament ajánlása alapján növeli a a random, mintavételez, a random mintavételezési, illetve random ellenőrzések számát, eh, ahogy azt az éves eh, jelentéseiben is már jelezte. Amennyiben a bizottságnak súlyos kétségei vannak a, a jelentett hibarányokról, akkor a saját eh, audit tapasztalata alapján le, becsléseket fog tenni, és megfogalmazza a nemzeti hatóságok számára a fenntartásait. Ennek tükrében a bizottság a parlament kérésének megfelelően a tagállamok információját, a hibaarányokra vonatkozó tájékoztatását összevonva, és ezek alapján hozza meg a, a becslését akkor, amikor óriási a különbség a megadott értékek között. Nézzük a negyedik pontot. Minden eddiginél jobban figyelünk a teljesítményre. Ezt önök is a jelentésükben hangsúlyozzák, hogy az új teljesítménykultúrát kell kialakítani, és az uniós költségvetések eredményére összpontosítani. Tehát az EU beavatkozások többletértéke egyre aktuálisabbá válik, és a teljesítmény mérét, mérését tovább kell fejleszteni. Ez az önök szakbizottságának is napirendjén van, mégpedig igen előkelő helyen az emberi erőforrások szűkössége miatt, valamint amiatt, hogy minden elköltött euró alapvető prioritás kell, hogy legyen nem pusztán a bizottság számára, de a tanács és a nemzeti hatóságok számára is, akik az EU alapoknak mintegy 80%-át használják. Juncker elnök azt szeretné, hogyha az új bizottság konkrét eredményeket mutathatna fel, és hatékonyan a szakpolitikai prioritásokról, amelyek a politikai útmutatóban szerepelnek, illetve az elnök demokratikus változás és ö, ö, a munka tisztessége programjában fogalmazott meg. A bizottság teljesítménykultúráját tehát egy sokkal átfogóbb és koherensebb teljesítmény mérés és monitoring keret felé szeretné elvinni. a legfontosabb eleme a jelentésnek, teljesítménynek, a, ter- teljesít- a már tulajdonképpen működnek a bizottságnál, különösen az éves célmeghatározások keretében menedzsmenttervek és a következetes ex post teljesítmény jelentések kapcsán, amelyek az éves jelentésekben szerepelnek, illetve, ahogy önök is tudják, a, a 318-as cikk jelentése alapján is. Ezek az elemek már a jelentések sarokpontjává váltak. A jelentési munka így sokkal átfogóbb és rendszeresebbé válhat. Nézzük most az egyszerűsítést, amit ö, már jeleztem, hogy szeretnék kiemelni. Azért, mert ez rendkívül fontos mindannyiunk számokra, már csak két oknál fogva is. Az egyszerűsített költségopciók az állami közigazgatás és a kedvezményezetek számára csökkenti az adminisztratív tervek, eh, terheket. Könnyebben lehet eh, elvégezni az ellenőrzéseket és kezelni, véghezvinni a projekteket. Az egyszerűsített opciókkal jobban lehet figyelni az eredményekre, a teljesítményre, szemben az inputra. Így tudnak ezek a területek is jelentős mértékben hozzájárulni ahhoz a célhoz, amelyet mi eredményorientáltságban fogalmaztunk meg. Most pedig nézzük, a saját forrásokkal kapcsolatban szeretném a következőket elmondani. 2014. 2014 végénre vált ez valós problémával. A bizottság szorosan együtt kíván működni a költségvetési hatóság két ágával azért, hogy a vállalásokat ellenőrzés alatt tudja tartani, a kint lévő vállalásokat. Így az összes bizottsági szolgálat együtt kell, hogy működjön, azért, hogy javítsák a pecsléseiket, a kifizetésekre vonatkozó igények tekintetében ebögött legyen szigorú ellenőrzése a korábbi végrehajtási tendeknek és a kapacitási lehetőségeknek, és ezért rövid, közép és hosszú távú terveket kell, hogy tudjanak fölállítani. Ez rendkívül fontos, hiszen csak ennek alapján lehet sikeres az éves költségvetési eljárás lefolytatása, és a bizottság a vállalásait ebben a kontextusban fogja teljesíteni. A múlt év végi vita a GNI-ről konstruktívan megoldható. A bizottság úgy gondolja, hogy a GNI adatok felülvizsgálata fontos előrelépést jelent a statisztikai eljárások tekintetében. A jelenleg alkalmazott statisztikai adatok a legjobbak, amelyek valaha is rendelkezésre álltak. Mutatják a befektetési eredményeket is, hiszen a bizottság sokat fektetett be azért, hogy a tagállami statisztikai adatok minél jobbak, felhasználhatóbbak lehessenek. Ezért a jelentés tervezetben megfogalmazott kritikát nem igazán tudjuk megérteni vagy elfogadni. Végül pedig röviden szólnék a belső szakpolitikákról. Ez a téma konkrétan az én területemhez kapcsolódik. A jelentésben azt látjuk alapvetően, hogy gratulál a bizottságnak a hetedik keretprogram végrehajtásához. Üdvözli azt a tényt, hogy a bizottság jobb, mint több mint 500 auditot tudott lefolytatni, stb. stb fontos megjegyzések és ajánlások szerepelnek itt a belső politika tekintetében is. A szabályok komplexitása ezen a területen is a, meg a problémák jelentős forrását jelenti. A bizottság próbálja a jövőben elkerülni az ilyen problémákat, ezt rövid távon kívánjuk megtenni. Az egyszerűsített költségopciók alkalmazását kulcsfontosságnak tartjuk azért, hogy jelentősen csökkenhessen a hiba arány a kiadások ezen területén is. Úgyhogy én pozitívnak látom a jelentést, tervezetet, és szeretnék köszönetet mondani az ajánlásokért, a javaslatokért. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy ezt az első választ és az első eszmecserét hasznosnak találják, és a jelentést, a mentesítési jelentést így majd le lehet zárni, véglegesíteni te lehet. Természetesen szorosan együttműködünk a jövőben is az előadóval és a Költségvetési Szakbizottság tagjaival. Köszönöm szépen, megadom a szót a számbevőszéknek, Lázár úr. Persze, ha nem szeretne, akkor lemondhat róla. Kollege Panyó. akkor Panyó Madame Köszönöm, elnök asszony. Ahogy jelezte, a jelentése kapcsolatban elő, elnök asszony, az Olaf jelentés most már néhány héttel ezelőtt közé lett téve, és ez lehetővé teszi, hogy meghatározzuk, hogy melyek azok a pontok, amelyeket ön is említett szóban, de egyébként a jelentésben is szerepelnek ezek a kritikus pontok. Hogy néhány gyors megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első, támogatom az ön javaslatát, ami szerint az OLEF nél új ajánlásokat kell kialakítani, és a bizottság nem igazán érti, hogy miért nem történtek meg ennek a megvalósításai, ez is, ez is szeretném megerősíteni az ön véleményét ezzel a témával kapcsolatban. Második megjegyzés. Miért csak 7 évvel az olaf témák lezárását követően lett közzétéve jelentés, miért nem teljes mértékben lett jelent, közzétéve, hiszen még mindig a jelentések nagy száma marad bizalmas minősítésű. És itt fölmerül az átláthatóság kérdése, ez egy lényeges kérdés. Harmadik és utolsó megjegyzésem, hogy a szaharai konfliktusok tekintetében a humanitárius támogatásra vonatkozóan a fontos, hogy hatékony legyen itt a fellépésünk, hogy támogatni tudjuk ezekben a táborokban az embereket, és valós hatást tudjunk elérni a támogatásunkkal. Tehát így a marokkai királyság önálló fellépési lehetőséget kapott. Ezt megjegyzésként szerettem volna elmondani a jelentések kapcsolatban, és ezzel a három megjegyzéssel esetleg, vagy ennek felhasználásával a bizottság is a következő években jobban tud majd fellépni és előrelépni. Köszönöm, mivel nincs több hozzászólás, engedjék meg, de Szavama úr szeretne hozzászólni, tessék. Thank you, Chair. Just... Köszönöm, elnök azt, hogy nagyon rövid leszek. Én is uh, szeretnék köszönetet mondani az jelentés tervezetért és általánosságban azt mondhatom, hogy támogatom az ön megközelítését. Nagyon fontos azért, hogy nem lehetünk nyugodtak. A 36-ostól 39-es bekezdések között olvasható egy olyan téma, amiről több alkalommal beszéltünk már korábban is, és ahogy ma is már jeleztem, Rers miniszter úrnak a tanács elnöksége képviseletében egyszerűen nem tudunk előrelépni, nem tudunk erőfeszítéseket tenni, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjük, és hogy őrizzük, őrködjünk az adófizetők pénze fölött, hogyha nincsenek megfelelő adataink. Úgyhogy még egyszer szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy amíg arról beszélünk, hogy ponttal mutogatunk valakire, ez félrevezető, mindenkit félrevezet, nem azért vagyunk itt, hogy újra mutogassunk valakire, azért vagyunk itt, hogy tanuljunk, hogy tanuljunk egymástól és hogyha kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymást, és kölcsönösen bízunk abban, amit teszünk, akkor itt nem arról van szó, hogy megnevezzük a, azokat, akik tévedtek, hanem arról van szó, hogy őrizzük az adófizetők pénzét, és ez a közös célja mindannyiunknak. És pontosan ezért a 36-39-ig a bekezdések, illetve az 51-es bekezdést is nagyon fontosnak tartom a jelentésben, ezeket mindenképpen erősen támogatom. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich möchte Köszönöm, szeretném elmondani. Hogy ez az információ, amelyet a bizottságtól kaptunk, amit én fenntartott, folyamatosan támogatók szeretem volna fel is használni arra, hogy egy sokkal szélesebb olvasói körnek adjuk át, hiszen az a tevékenységi jelentést nem sokan kapják meg. Úgy gondolom azonban, hogy vannak olyan adatok, amelyeket az embereknek is meg kell kapniuk. Úgyhogy köszönöm a biztosnak, és azt hiszem a bizottságnak valóban nincsen oka a panaszra, sokkal rosszabb is lehetett volna. Lesz is majd, megjegyzem a, a külön részeknél, de arra most nem tudtam kitérni. Persze lehetne részletesen még ezeket az elemeket is tárgyalni, de olyan fontos, hogyha azt látjuk, hogy az Európai Unió tagállamokból áll, és a tagállamoknak segíteni kell, hogy a, nekünk abban, hogy jobban mehessenek a dolgok, úgyhogy ezért bízom is a, a tanácselnökségében most. Úgy gondolom a jelentés nagyon érdekes verzió lehet, ahhoz, hogy mi is fejlesztjük a jövőben a munkánkat. Úgy gondolom, hogy a bővítési főigazgatóság nem mindig elégedett, de majd írok egy fél mondatot, és azt mondom, hogy igen, módosították remek, de azért azt hadd mondjam meg, hogy, hogy a, a bővítési főigazgatóság forrásfelhasználása azért alapvetően jelentős mértékben félrevezető. Tíz éve meg, már megnéztem a visszanyerési számokat, és azt mondtam, hogy igazából sehol olyan jól nem működik, mint a bővítésnél. És soha nem gondoltam volna, hogy szándékos túlfizetések vannak, amiket egyszerűen vissza lehet követelni. Olyan túlfizetések, amelyeknek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Úgyhogy ha ezt most visszanyerésnek nevezzük, hát ez a költségvetési jognak olyan kreatív értelmezése, amire én még nem jutottam. Sokáig nem is értettem meg. De örülök, hogy változtattak ezen minden esetre, meg kell, hogy mondjam, hogy nem is tudtak volna más csinálni, mint hogy módosítsák ezt. Hán biztossal beszéltünk is erről. Bányó kollega, önnek szeretnék még mondani valamit. Most látom, most kaptam egy ilyen levelet, amely szerint én a franciák befolyása alatt vagyok. Ez egy nagyon fontos probléma, amit az Olaf eh, jelentéséből megtudtam. Nagyon sajnálom, hogy ezt még mindig nem kaptuk meg, legalábbis eddig nem kaptuk meg. A poliszáriónak fizetünk, ebből megtudtunk, eh, ebből a jelentésből. Szerintem az európai alapokat nem erre kell használni. Eh, Georgieva biztossal eh, fontos vitát folytatunk ezzel kapcsolatban, ami engem kicsit felrázott, az az, hogy fontos pénzeket költünk itt el, amit megértek, de amit nem értek, az az, hogy ami az Olaf jelentésében szerepel, az az, hogy így fogjuk folytatni a jövőben, és ezt nem lehet, hogyan magyarázzuk ezt meg az adófizetőknek? Fizetőknek én ezt az egész ügyet nem igazán értettem. az Európai Unió megfizetteti a menekültekkel azt, hogy hozzáférjenek a humanitárius segítségnyújtáshoz? Ez abszolút felhábor, felháborító. Nagyon fontos, hogy jó lelkiismerettel közelítsünk ehhez a kérdéshez, megfelelő javaslatokat fogok tenni, hogy több információt kapjunk a témával kapcsolatban. Mivel most ilyen jó a hangulat, és a DEFCO főigazgató helyettesét látom, érdekelne, hogy az Olaf jelentés milyen újdonságokkal szolgál az OMG-vel kapcsolatban, az IMG-vel kapcsolatban. Az Európai Bizottság 134 millió euróval egy magánszemélyt finanszírozott, Möders biztos úr. Hogyha az egyetemek szeretnek az Európai Uniótól pénzt kapni, akkor a jogi személyiségüket bizonyítaniuk kell. Bizonyítaniuk kell, hogy ők mint jogi szervezet léteznek. Önök azonban egy, egy, egy magánszemély támogatók gyakorlatilag egy 134 millióval. Kérdezem, hogy milyen információval rendelkeznek? Nem kérdezem a e, biztos urat, mert a biztos úr gondolom nem foglalkozik ilyen e, piszlicsári ügyekkel, de mi tisztviselők ugye igen, bár persze, hogyha biztos úr szeretne válaszolni rá, akkor azt is kíváncsian hallgatjuk. Köszönöm szépen, Greszle asszony! Megint csak a legfontosabb pontra mutatott rá, szokás szerint. A következőt mondhatom el. Amikor megtudtuk, hogy az Olaf vizsgálódik, onnantól kezdve az IMG-vel már nem kötöttünk újabb szerződéseket. A közös menedzsment formának megfelelően. Az Olaf jelentést időközben megkaptuk, ennek a tartalmát nem tehetem itt közzé, de ezt most vizsgáljuk, olvassuk, a kifizetéseket központosítottuk, és minden tranzakciót, amely a joint managementen alapul, ezeket most jegeltük. Addig, amíg nem vizsgáljuk meg az összes tranzakciót hogyha ez a vizsgálat lezárult részünkről, akkor visszatérünk önökhöz, és elmondjuk, hogy mit tervezünk tenni. Természetesen teljesen igaza van, ami azt illeti, hogy milyen jogi személyiséggel rendelkezik vagy nem rendelkezik ez az IMG, de a jelen pillanatig nincsen arra je, nem, jelzés, hogy szabálytalanul használtuk volna föl, vagy használták volna fel a pénzeket nem szeretném már banalizálni vagy bagatelizálni ezt az ügyet, de egyelőre nincsen utalás arra, hogy szabálytalanul használtuk volna fel a pénzeket, csak az IMG jogi személyiségével kapcsolatban vannak kételyek. Ezt persze komolyan vesszük, az Olaf is megvizsgálta a helyzetet, és mi pedig vizsgáljuk az Olaf jelentését, és hogyha ezt befejeztük, akkor jelentkezünk. Köszönöm, hát már elég régóta megkapták ezt a jelentést, meddig tart még, még meddig vizsgálják ezt, kérdezi az elnök. És arra is szeretnék utalni, hogy az IMG nek volt egy feladata a Pegasusban, a palesztin autonómia szervezett munkatársait kellett kifizetnie. Erről a kifizetésről az Európai Számvevőszék készített egy jelentést. Azt tudjuk, hogy több mint 10, ez 20, nem tudom, 20 ezer, 50 ezer, nem tudom hány embert fizettek a Hamas által kontrollált területen is. De az emberek egyáltalán nem is dolgoznak, úgyhogy egyszerűen nem is tudtak mindenkivel találkozni, eh, akik eh, ott a kifizetettek listáján szerepeltek, persze nehézek a körülmények, ezt tudjuk, Hogyha látjuk, hogy az IMG mely területeken ö, dolgozott, itt azért legyünk óvatosak, ö, legyünk óvatosak, ne nyúljunk a tűzbe, mert lehet, hogy elégetjük a kezünket. Én ezeket a szerződéseket természetesen a, a a bizalmasság szabályait betartva szeretnénk megnézni. Nekünk, nekünk nem az a benyomásunk, hogy nagyon behatóan vizsgálták volna meg ezeket a szerződéseket. Nekünk az a benyomásunk, hogy nem vizsgálták ezeket meg. Honnan mondhatják, hogy mondhatják, hogy minden rendben van, hogyha nem is vizsgálták meg a végrehajtási szerződéseket. Ami pedig a Pegasus illeti, az IMG egy hotel szobában hotelszobában állított fel egy komputert, és ezen keresztül finanszírozta ezeket a tisztviselőket, vagy, vagy, vagy munkavállalókat? Hát ez hogy működik még? És jó lenne, hogyha tényleg kapnánk egy részletes jelentést, mi volt itt, hogy volt ez, hogyan történhetett meg, hogy egy ilyen szervezet ilyen sokáig megtűrt szervezet volt, és bizonyos feladatokat elvégzett, és mindenféle kívánságokat teljesíteni tudott. Én szívesen beszélgetek önökkel egy kicsit mélyrehatóbban a kérdésről, megfelelően informált vagyok, mert már régóta igyekszem a szabálytalanságokat felfedni. Sajnos nem tudunk most többet mondani, annál sem tudunk többet mondani, mint amit Pibax biztos tavaly elmondott az ING-vel kapcsolatban. Ezt persze tudomásul vesszük, hogy szeretnének mérehatóbb jelentést kapni a témával kapcsolatban. Időközben az Olaf jelentést olvasgatjuk, ami azt illeti, hogy az IMG szerződéseit, tranzakcióit nem vizsgáljuk az IMG-re ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az összes többi szolgáltatóra, nincs kivétel. Ön is nagyon jól tudja, hogy az IMG főleg nehéz helyzetekben aktivizálódik, és minél nehezebb a helyzet, és ezt mutatja az EDF jelentése és minél nehezebb a helyzet, amelyben dolgozunk, annál nagyobb a kockázata annak, hogy bizonyos tranzakciók nem úgy valósulnak meg, mint az egyszerűbb vagy könnyebben kezelhető partnerországokban. Kérem, hogy várják meg, amíg lezárul a vizsgálat, és utána tájékoztatjuk Önöket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy látom, más nem kér szót. Akkor a napi, rendünk, a napi rendi pont végére értünk. Nem, bocsánat, biztos úr. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, Grészle asszony. Először is köszönetet kell, hogy mondjak, ami az újjal való mutogatással kapcsolatban mondott, hiszen nagyon fontos, hogy európaiként, és nekünk az Európai Bizottságban is ezt szem előtt tartsuk. Fontos, hogy a problémát azonosítsuk, elindítsuk a szükséges lépéseket, és beszámoljunk az előrehaladásról. Ez az alapvető dolog. Teljes mértékben egyetértünk tehát az ön kijelentésével. Ha pedig problémát jelent az, hogy valami nem szürke, vagy nem szehé, fehér, de szeretnénk fehérre festeni, pedig szürke, akkor is fontos, hogy a helyzetet, lássuk tisztán, és megtegyünk mindent a megoldásért. Danielson úr a főigazgatóságtól itt mellettem felvetette az éves tevékenységi kérdést, és hogyha lehet, akkor szeretném, hogy átadni neki a szót, hogy ezt a felvetést részletesen elmondhassa a főigazgató úr. Köszönöm szépen értem, hogy már, hát, tehát tudom, hogy hány biztosan már beszéltek erről, tehát akkor nem kell részleteket mondanom. Nagyon jó lenne, hogyha a párbeszéd folytatódna. Most, hogy a jelentés már halad az útján, két dolgot, ha megengedi, azért elmondanék. A jelentésben szerepel az előfinanszírozás számára a számlák áttekintése. Nos, ahogy a bővítési főigazgatóságban is volt, van egy hivatalos eljárás erre. A központosított eljárás keretében is. Akkor, amikor az ilyen hivatalos számlalezárásról van szó, akkor tulajdonképpen ez a folyamatnak a vége, és ekkor értékeljük a jogszerűséget, szabályosságot, szabályszerűséget, és ez az, amikor a visszatérítéseket is megnézzük. Ilyenkor tárgyalunk a kedvezményezettekkel, de van egy másik kérdés, ami az időszakos vagy átmeneti számviteli eljárás, ez az előfinanszírozásnál vezettük be. Ezt a kérdést a számvevőszék jelentésében is felvetik. Elismerik azt, hogy javítani kell, és ezt mi is elismerjük, ezen, ezt változ, meg kell változtatni, és pontosan ezt vizsgáljuk, ahogy ön is utalt erre. Nem lesz ilyen jellegű számlalezárás az előfinanszírozásnál, a mostani formájában megszűnik, mindaz, ami most van, az csak, arra, csak akkor lesz, hogyha a számlát valóban lezárjuk, és minden egyéb úgynevezett költségalapú elszámolás lesz. Hangsúlyoznom kell azonban azt, hogy ez, ez az átmeneti elszámolás, nem számla lezárás, ami a jogszerűséget és szabályszerűséget illeti. Ezt egyértelmű tettük akkor is, amikor a számbevőszékkel tárgyaltunk erről, és tisztázni szerettük volna önökkel és az előttünk lévő folyamat során. Ezek azok a dolgok, amiket mindenképp kellett, hogy mondjak. Köszönöm. Köszönöm. Értem, értem, hogy két folyamat ez, külön állt a költségvetési eljárásban, és ezeket olvasztották össze, de pontosan eh, meg kell, hogy mondjam, hogy nem is gondoltam erre, hogy ezt összehozzák, úgyhogy megadom a szót a költségvetés a számvevőszék kollégájának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Számvevőszék nevében szeretném hálánk, szeretnék hálánknak hangot adni, hogy Henry Godbor kollégánkra megemlékeztek. Nagyon nagyra értékeljük a munkáját, és majd akkor, amikor áprilisban tárgyalunk a 2014 es és az azutáni jelentésről beszélünk, majd még visszatérek az ő érdemeire. A második megjegyzésem az az, hogy a számvevőszéknél úgy gondoljuk, hogy a mentességi állásfoglalások rendkívül fontosak a mi munkánk tervezéséhez, és ahhoz, hogy javítsuk a munkánkat. És hogyha szabad harmadsorban a véleménycserére utalnék a, a négyes ponthoz kapcsolódóan. Ezt tudnék a nemzeti nyilatkozatokhoz kapcsolódik szeretném elmondani, hogy az Európai Számbevőszék véleménye az, hogy a nemzeti nyilatkozatok jelenlegi formája nem tekinthető hasznosnak a, a szerződéses kötelezettségeink kapcsán a mentesítés eljárásában. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy pontosította ezt a kérdést, az valóban több mindent elmondhatnánk az előző napi rendi ponttal kapcsolatban, de most nem tesszük. Köszönöm szépen, ezzel pedig lezárom ezt a napi rendi pontot, és folytatom a hatossal. Ez pedig Martina, a tied, az EDF? Igen. Tehát a Lavaljova kollega Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kérek a hangomért. Remélem, hogy nem elnök asszony azt mondja, hogy várjunk egy percet, mert nagyon sokan most távoznak a teremből. Biztos úr marad még velünk? Ön még marad, jó, az is jó. Ja, vagy dann, ja. Weil genau, ja. Ja. Thank you. Az Európai Fejlesztési Alap fontos szerepet játszik, specifikus fejlesztési projektek adott országokban történő támogatása tekintetében, konkrétan az Ákácsi országokról van szó. Számomra nagyon fontos volt a jelentés tervezet megírása során három dolog. Először is a prioritások felállítása, második a következtetések, a tanulságok levonása, a múltbeli tapasztalatok alapján, és a harmadik célom az volt, hogy ajánlásokat fogalmazok meg a jövőre vonatkozóan. Please, uh, for the priorities, uh... A prioritások tekintetében először is meg kell, hogy határozzuk az EDF prioritási stratégiai területeit, politikai preferenciák, gazdasági és uh, pénzügyi kritériumok szerint. Általános hatékonysági, finanszírozás hatékonysági aspektus volt természetesen. A megfelelő pénzügyi eszközök definíciója tekintetében figyelembe vettük, hogy magas a kockázat a fejlődő országokban. Ez a magas kockázati kitettség geopolitikai, intézményi és adminisztratív feltételekhez kötődik. A harmadik téma számomra a jelentésben az volt, hogy fragmentáltabb felhasználását támogassam az innovatív pénzügyi eszközöknek, továbbá a jobb kormányzás és a jobb áttekintést is támogassam. A fejlődés támogatása lényeg, illetve a befektetési eszközök támogatása, újfajta pénzügyi eszközök alkalmazása az EU pénzügyi forrásai felhasználása során. A négyes prioritás, negyedik prioritás, hogy hosszú távon azt javasoljuk, hogy az EDF-et vonjuk be az EU költségvetési struktúrájába. Természetesen ez hosszú távú cél. Ötödik prioritás az, hogy ezzel párhuzamosan hatékony együttműködési mm, lehetőségeket, módszereket kell kidolgoznunk a nemzetközi intézményekkel, főleg az ENSZ-hez és csatlakozó intézményekre gondolok, és a Világbank intézményeire. A következő prioritás, hogy analitikus megközelítést kell alkalmazni, és le kell vonnunk az elmúlt időszakfejlesztési tapasztalataiból a tanulságokat. Néhány nagyon fontos tanulságot le lehet vonni, például az ellenőrzés, az audit, a monitorrendszer javítását a javasolt módon, az ex-ante kontrollok bevezetésével. Az értékelések, a tranzakciók szabályosságának az értékelése, a hiba arányok csökkentése, az okok megjelölése és korrekciós cselekvési tervek bevezetése. Van lehetőség a kockázatkezelési rendszer és a felügyeleti rendszer javítására is. A harmadik csoport, amit említettem, a jövőre vonatkozó ajánlások, ezeket részletesen tartalmazza a jelentéstervezet. tervezet. Először is azt javaslom, hogy pontosan meg kell határozni a jövőbeni EDF tevékenységek stratégiáit és prioritásait. Pénzügyi eszközrendszert ennek alapján kell fölállítani, tiszteletben tartva a hatékonyság és átláthatóság elveit. A második ajánlás, hogy rendszer komplementaritást kívánunk bevezetni a jövőbeni EDF-fel, a több éves költségvetési keret elveivel 2013-17-es időszakra vonatkozik ez. Meg vagyok arról győződve, hogy ez gyakorlatilag a hiba arányok csökkenéséhez, a hatékonyság és az átláthatóság, valamint a szabályok betartásának a fokozásához fog vezetni. Harmadik ajánlás, aktívan hozzá kell járulni a hosszú távú EDF célok megtárgyalásához a 2020-at követő időszakra vonatkozóan. Természetesen ez az új parlamenti mandátumnak a szerepe lesz. Az utolsó ajánlás végül az, hogy az RDF integrációját támogatom az általános EU költségvetésbe, hiszen ez megerősítheti a demokratikus ellenőrzést a parlament bevonásával, a stratégiai prioritások felállítása és az ezt követő végrehajtás során. Végül szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak. Nagyon jól tudtunk együttműködni és nagyon nagy hozzájárulást kaptam mindannyiuktól. Tényleg szeretnék ezért köszönetet mondani. Módosítók benyújtásának a határideje március 5-e. Lehet, hogy néhány árnyék előadó is szeretne hozzászólni, minden esetre együtt dolgoztunk, ez egy közös munka eredménye. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a fáradozásait. Nagyon érdekes és jó dolog hogy a EDF jelentést részleteiben megtárgyaljunk. Az árnyék jelentéstevők szeretnének-e hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Akkor az Európai Bizottság szeretne hozzászólni. Munchausen úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés tevőnek és a számvevőszéknek szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért, ami nagyon aktuális és nagyon fontos, és a reagálás a tanácsállás foglalására. A jelentéstevővel teljes mértékben egyetértünk, egész egyértelmű, hogy világos stratégiákra és prioritásokra van szükség az Európai Fejlesztési Alaphoz ezen dolgozunk évek óta. A jogi alapokból kell kiindulni. Ezekben meg vannak határozva a prioritások a kotonu Egyezményben, az Agenda for Change dokumentumban és az új költségvetési előirányzatokban. Ezen általános prioritások keretén belül az EDF-re bevezettünk egy új informális részvételi eljárást a parlament számára. Az előző költségvetési ciklussal ellentétben, és hasonlóan ahhoz, amilyen eszközökben megállapodtunk a költségvetési eljárásban, a parlamentet bevonjuk egy informális párbeszédbe, a stratégiákról, a programozásról szóló párbeszédbe. Úgyhogy azt hiszem, hogy a parlamentnek nagy szívességet tettünk ezzel egy olyan jelentés esetében, amelynél ehhez nincsen meg a jogi alap. A jelentéstevő felismerései nagyon fontosak, és kiegészítik azt, amit az korábbi alapok végrehajtásával kapcsolatban tanulhattunk, és szívesen folytatjuk Önökkel a párbeszédet ezzel kapcsolatban. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a hiba határ továbbra is kifejezetten magas, és dolgozunk azon, hogy ezt csökkentsük. Évente egy saját beszámolót is készítünk, a saját anyagainkat megvizsgálva, és arra megállapításra jutottunk, hogy valóban vannak még gyenge pontjai a rendszernek, amin lehetne dolgozni. Ami azt a kérdést illeti, amelyet a jelentéstevő is felvetett, hogy jobban, hatékonyabban beszámolhatnánk az eredményekről. Ezzel kapcsolatban tájékoztathatom önöket arról, hogy hamarosan egy új anyagot fogunk kiadni, egy új eredménymérési keretet vezetünk be. Már idén is lesznek első nem teljes és átfogó eh, beszámolók, de majd követik ezeket eh, az új beszámolók, eh, nem csak új inputokról, hanem outputokról és eredményekről fogunk tehát beszámolni. Egyébként a jelentéstevő által felvetett pontokat tudomásul vesszük, és szeretnék még egyszer utalni arra, hogy Éppen a költségvetési segítségnyújtási tranzakciók esetében a hibahatár csökkent. Ezért nem nagyon tetszik nekünk egy bizonyos mondat a jelentésben, amely arra utal, hogy éppen a költségvetési segítségnyújtásban nem igazán jól lehet ellenőrizni az eszközök felhasználását. Tehát pontosan ez egy specifikuma a költségvetési segítségnyújtásnak, hogy nem lehet az eurót, minden eurót az utolsó centig követni. Az eredmény ellenőrzése fontos, és ezt konkrét összefüggésbe kell hozni az inputtal a költségvetési segítségnyújtás területén. Egyes kedvezményezettek, kedvezményezett csoportjánál nagyobb problémák vannak hibahatárok, például NGO-k és nemzetközi szervezetek esetében, ezen dolgozunk, de alapvetően azon a véleményen vagyunk, hogy sikerült jó előrelépéseket elérni, a parlament célkitűzéseit célkitűzésehez közeledni, úgyhogy köszönöm szépen a jelentéstevő és a számvevőszék konstruktív jelentéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Gánával kapcsolatban ez költségvetési segítségnyújtás az EDF részéről. Itt meddig jutottak, és mikorra számíthatunk eredményre? Eredményre. Ami a gánai esetet eh, illeti, ezt eh, ismerjük, de szeretnék utalni arra, hogy 2012 óta más okokból eh, nem fizettünk Gánának költségvetési segítségnyújtást, mégpedig azért, mert Gána nem teljesíti az alapvető kritériumokat, a, tehát a költségvetési stabilitási kritériumokat, tehát függetlenül ettől a tisztviselői fizetés problémától nem fizetünk a költségvetési segítségnyújtást. Ezért azon a véleményen vagyunk, hogy a mi, ami a mi pénzeinket illeti, ezekre nem volt hatással a gánai csalás, és de persze követjük a helyzetet, és azt gondolom, hogy a költségvetési segítségnyújtás egy fontos eszköz arra, hogy kitérjünk ezekre a problémákra. Mert hogyha Gánában például kutat fúrunk, akkor akkor nem követelhetjük a kormánytól, hogy ezeket a projekteket ő végezze el. Hogyha azonban költségvetési segítséget nyújtunk, akkor az, ez nagy ösztönző a kormány számára, hogy ezeket a problémákat megoldja azért, hogy további költségvetési segítségnyújtást kapjon. Ez tehát a költségvetési segítségnyújtás hatékonysága. Köszönöm szépen. A jelentéstevő szeretne-e még hozzászólni? Nem. Schmidt asszony. Köszönöm szépen. Nekem is lenne még egy kis apró kérdésem. Beszéltek arról, hogy egy informális párbeszédre kerül sor, holott nincsen ennek jogi alapja. Ez pontosan az, amit megbeszéltünk a jelentés esetében, hogy jó lenne, hogyha ezt a parlament ellenőrzése alatt alá vennénk, és nem a banknál hagynánk, de mit hoz egy informális párbeszéd azon kívül, hogy elmondhatjuk, hogy mi az, ami nem tetszik nekünk, és mit lehetne jobban csinálni? Köszönjük szépen a, ezt az ajánlatot, de hát mit hoz ez nekünk? Ez vagy rosszul értettem a fogalmat, vagy rosszul értelmezem a fogalmat? Tessék. Hát igen, ehhez sokkal többet nem tudok mondani, ami az eszk- vannak bizonyos költségvetési eszközeink, az új stratégiai párbeszédben meglévő eszköz létezik, új szabályokat fogadtunk el. Ebben nagyon világos politikai elkötelezettségeket vállalt a bizottság, amelyek a költségvetési eszközök keretében rendelkezésre állnak. Az Európai Parlament, az, hogy az Európai Parlament nem szerepel az Európai Fejlesztési Alapról szóló jogalapban, ezen nem tudunk változtatni. Ezen csak akkor tudunk változtatni, hogyha ez a kotonói egyezménybe tartozik, vagy az EDF a költségvetésbe felvételre kerül, vagy bekerül. A, de a DCI-hoz hasonlóan a párbeszédet folytatjuk a parlamenttel, e, és így az illetékes biztos a parlament e, felvetéseit megszívlelheti, vagy nem, e, hogy már többet ennél nem tehetünk. Hogyha ezt nem tartják elfogadhatónak, megfelelőnek, akkor ezt sajnáljuk, de a az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó jövőbeni helyzetre tekintettel szerintem már most jó lenne ezt a párbeszédet folytani. Köszönöm szépen. Lehet egy kicsit több is. Nálunk itt a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságban, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy a az, hogy vegyék ezt az elemet be, az a mi e, célunk is. Van, úgy a más nem kért szót, akkor köszönöm szépen. A határidő március 5-e, ugyanúgy, mint a Költségvetési Szakbizottság. Nézzük a következő napi rendi pontot, amely az Európai Parlament mentesítése. E, Pányó kollégának adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, tehát a mentesítésről van szó, 2013-as költségvetésről. Először is azt szeretném biztos, biztosítani, hogy az adófizetők által befizetett pénzt a lehető legjobban használja fel az Európai Parlament válságban. Támogatást kell nyújtanunk a polgároknak, és meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk javítani minden szinten a munkánkat, napi szinten. Az Európai Parlamentnek tehát ezeken a területeken erősítenie kell az erőfeszítéseit, ahol a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás javítható. Ezért utalok további erőfeszítésekre a jelentésemben, de számos területen, amelyeket most szeretnék felvetni. Az első terület, amelyen szerintem fontos lenne javítást elérni, egy gyors a, belső auditor által meghatározott akciók javítása. A második a támogatások kifizetése a látogatócsoportoknak, amely kifizetés készpénzben történik, tehát a túlnyomó többsége ennek a kifizetésnek készpénzben történik. Annak érdekében, hogy a parlament és a látogatók közötti tranzakciót biztosítsuk, én szerintem nem jó az, hogy továbbra is ilyen készpénzfizetés, magas készpénzfizetési rátát tartsunk meg. Harmadszor látjuk hogy az Európai Parlamenti Tájékoztatási Iroda dolgozó, dolgozóinak a kiküldetési költségei nagyon magasak, ezért a videokonferenciákat kellene előnyben részesíteni, és nem pedig az utazást, ami nagyon drága. A negyedik terület azt hiszem, hogy itt nagyon fontos a, javítani a helyzetet, az a helyi asszisztensek felvétele. Az Európai Parlamenti helyi asszisztensek száma nullától 43-ig terjed képviselőnként, ez mégiscsak egy kicsit furcsa, hogy egy képviselőnek 43 helyi asszisztense legyen. Az ötödik lehetőség, amiben javítani lehet, tehát, hogyha egy képviselőnek 43 helyi asszisztense van, akkor kérdezem, hogy mennyibe, mennyit fizet nekik a helyi asszisztenseknek? Mennyi a fizetésük, hogyha 43-on vannak? A ötödik dolog, ami felmerül, a paritás kérdése. A parlamenti ö, ö, szolgálatokban. Az 29 százalék nő a a ö, osztályvezetőknek, a, fő, a főigazgatóknak csak 34%-a, úgyhogy a nőknek a képviseletét erősíteni kell. A hatodik lehetőség, javítási lehetőség, ez a az étkeztetési szolgáltatás javítása, és ezt egy kicsit hozzá kell igazítani az Európai Bizottság és a Tanács étkeztetési szolgáltatásainak árképzéséhez. Nagyon nagy itt a különbség, koordinálni kellene tehát, és közelíteni kellene az ármeghatározást a három intézmény között. Az étkeztetésben mi vagyunk, a, akik egy kicsit elmaradtunk aztán meg kell egyezni az Európa Ház közös vezetésében az Európai Parlament és az Európai Bizottság között, és meg kell osztani a költségeket. Azt gondolom, hogy az Európa házak nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy jobban megismertessük az európai intézményeket a polgárokkal, és hogy egyes előfordulhat, hogy azt mondjuk, hogy az Európa eh, ellenesek túl sokan vannak. Nos, eh, a parlament és a bizottság közösen eh, vezethetni az Európa házakat, és ezzel ez, ennek ellenében hatna. A nyolcadik pont az a parlamenti asszisztensek, akreditált parlamenti asszisztensekre vonatkozó statútum elemzése, amellett, hogy ebben a nyolc pontban javításokat lehetne, korrekciókat lehetne elérni, ezért legyünk igazságosak és korrektek, és ismerjük el, hogy milyen sikereket is értek el a szolgálatok. Először is a Parlamenti Kutatási Szolgálat, az EPRS létrehozása, illetve a biztonsági főigazgatóság létrehozása, a biztonsági szolgálat belső átvétele, 95, 195 ezer eurós megtakarítást ért el. A, költ, a parlamenti képviselők utazásaiban 5%-os költségcsökkentés sikerült elérnünk, és ezzel 4 millió eurót sikerült megtakarítanunk. Az Európarl TV 8 millió euróban működött 13-ban, és 5 millió euróval 14-ben mind a mellett, hogy a lehívott videók 53 ezerről 400 ezerre növekedett ezeknek a száma. Aztán is sikerült jól előkészíteni az 1700 parlamenti asszisztens szerződésének kifutását a két törvényezési ciklus határán. Ötötször sikerült megvalósítani az átmeneti intézkedéseket, illetve lezárni az átmeneti intézkedéseket, és most már a családtagokat, illetve a a partnert a képviselők nem alkalmazhatják asszisztensként. Ez ugyanis elfogadhatatlan. Sikerült 2013-ban tehát véget vetni ezen családtag foglalkoztatásnak. Aztán sikerült a fordítási és tolmácsosi főigazgatóságnak 25 millió eurós megtakarítást elérni. Aztán a parlamenti informatikai szolgálat belső átvétele is ezzel is sikerült megtakarítást elérni, végül pedig a parlamenti dokumentumok kinyomtatásának volumenének csökkenése is fontos pont. Ebben azonban még lehet további eléréseket elérni, előlépéseket elérni. Március 5-én délig lehet módosításokat benyújtani. Március 24-én szavazunk a szakbizottságban. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, az munkatársaknak, akikkel együttműködtem a meghallgatások során az árnyékjelentéstevőknek, jelentéstevőknek, akikkel március 5 és március 24 ek között találkozunk. És együtt megfogalmazzuk a következtetéseket. Tehát még egyszer emlékeztetnék arra, hogy március 24-én lesz a szavazás a szakbizottságban. Köszönöm. Vielen Dank für Köszönöm szépen a jelentés tervezett bemutatását, úgyhogy eh, Závama kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Lenne néhány megjegyzésem. Természetesen gratulálok az előadónak a munkájához. Úgy gondolom, hogy angolul is lehet azt mondani, hogy egy kis patakból folyó lesz, úgyhogy pontosan ezt kell, hogy itt tegyük, és meg kell, hogy próbáljuk megtalálni az összes centet, eurót, penit, amit meg tudunk takarítani. Általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy a jelentéstervezet nagyon jó áttekintést ad, és megpróbálja mm, megtalálni a megtakarítási lehetőségeket. Talán egy dolog, amit kicsit hiányolok ebből a jelentéstervezetből, és lehet, hogy itt módosító indítványt is be fogok nyújtani ilyen értelemben. Úgy gondolom, hogy meg kell, hogy vizsgáljuk az utazási költségek kérdését ugyanolyan szigorúan és ugyanolyan szigorú megközelítéssel, attól függetlenül, hogy ki és milyen szintű uh, parlamenti adminisztrációs szintet betöltő személy, vagy más parlamenthez kapcsolódó személy utazik, hiszen számunkra, normál képviselők számára szigorúak az előírások, és nagyon jelentős dokumentációt kell, hogy benyújtsunk az utazási költségek tekintetében. Úgy gondolom, hogy mindenki számára ez ugyanígy kell, hogy működjön. Köszönöm. Kollégika Brandi, bitte. Kafranke kollega. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Penyó úrnak a jelentésért. Nagyon jó kiinduló pontot biztosít a parlamenti mentesítés témájának a tárgyalásához. 2013 évi mentesítésről van szó. Lenne egy általános megjegyzésem. A választásokat követő évet írjuk és nem tudom, milyen az ön tapasztalata, de az én tapasztalatom a Hollandiában az volt, hogy számunkra a kampány során nagyon nehéz volt, hogy komoly vitát folytassunk a, a munkánk tartalmáról. És az egyetlen oka ennek a nehézségnek az volt, hogy a média, de a közvelemény is állandóan a nagy európai parlamenti költségek miatt, az átláthatóság hiánya miatt panaszkodtak, hogy milyen magasak az illetmények, stb. stb. És hogyha az Eurobarométert nézzük, akkor ugyanezt a képet látjuk az Európai Parlamentről kialakult kép tekintetében. Az európai lakosság nagy részének nem igazán pozitív a véleménye az Európai Parlamentről. Sőt, 25%-nak nagyon negatív az vélemény az Európai Parlamentről. És ha megkérdezzük, hogy miért, akkor legtöbben azt válaszolják, hogy a pénzügyi ügyek miatt. Úgyhogy itt nem csak arról van szó, hogy jól kell kezelni a pénzt, és őrizni kell a közpénzt, hanem ez súlyosan tönkreteszi az általunk ténylegesen végzett munkáról kialakult képet is. Tehát bármilyen komoly vitát lefolytassunk a munkánk tartalmáról, ezt megakadályozza ez a negatív kép, legalábbis hazámban ez nagyon nehezé teszi a munkánkat. Egy média elemzést végeztek az embereink, és azt állapították meg, hogy nagyon sok országban ugyanez a probléma él. Semmilyen vita nem folyik a munkánk tartalmáról, hanem állandóan a parlamenti finanszírozási kérdésekről van szó. Úgyhogy egy általános tisztogatás valóban szükséges. Éppen ezért mm, erősen üdvözlöm a jelentéstervezetet, Panyok kolléga munkáját, és biztos, hogy fogok néhány módosítóindítványt javasolni Ezeknek a lényege a Panyó úr által, mások által felvetett témákra fognak vonatkozni, de a múlt évi mentesítés sajnálatos nyomon követésére is szeretnék utalni, hiszen a plenárison például szó volt a napi díjunkról, írásos választ kaptunk a parlamenti szolgálatoktól, ami nagyon csalódottságot okozott, nagyon sajnálatos volt ez a válasz, úgyhogy még nagyon sokat tenni valónk ezen a területen is. Természetesen mindig két évvel magunk mögé tekintünk, és nem a jövő felé, de hogyha a, most a bűró előtti témákról gondolok, hogy újra növelnénk a díjakat, a titkársági illetményeket, akkor szerintem ez megint a rossz irányba mutat és nem fog segíteni abban, hogy megváltozzon a közvélemény képe a parlamentről. A helyi asszisztensek kérdése a következő. Úgy tűnik, hogy sokaknak van ilyen helyi asszisztense. Vannak olyan kollégák, akiknek nincs is brüsszeli vagy strasburgi asszisztense, hanem csak a hazájában van asszisztense az adott tagállamban. Nem értem ezt. Az biztos, hogy a választások előtt a helyi asszisztencia költsége és az ő számuk jelentősen megemelkedett, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell, hogy vizsgáljuk, mint Költségvetési Ellenőrzési Bizottság. Lesz néhány módosító indítványom azért, hogy még erősebb lehessen ez a jelentés. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich habe mich selbst auch auf die Reden... Köszönöm szépen. Én is eh, sok megjegyzést eh, szerettem volna elmondani, úgyhogy folytatom ott, ahol Gabandi kollega abba hagyta. Én sem eh, érzem úgy, hogy megfizetik a munkámat, hogy, eh, hogy a pénz meg tud, vagy hogy megkapom a munkámért a pénzet, úgy gondolom, hogy sokkal több munkatársamra lehetne, vagy lenne szükségem, mert én is csak akkor tudnék igazán dolgozni azok, akik itt nem dolgoznak, azok lehet, hogy másként gondozzák, és nem, gondolják, és nem szeretném, hogyha ők elvennék az én lehetőségemet. Ha a német bérszínvonalat nézem, akkor az itt tenni munkatársak valóban nem kapnak elegendő összeget, és szeretnék amellé, amellett kiállni, hogy a, bizt, a titkárság vizsgálja meg a fizetéseket, lesz emelés most először, ezt a muszáj végre megcsinálni, mert legutoljára azt hiszem 2010 vagy 2011-ben volt a titkársági pótlékoknak az emelése. A havi bér a normál béremelés úgy gondolom, hogy valóban problematikus lesz. Nagyon hamar látjuk majd a következményeit, pedig nagyon fontos lenne, hogy a képviselők jobban kaphassanak munkatársakat. 18 éve vagyok képviselő, 8 évig voltam regionális parlamentben, és ugyanez a vita volt ott is, teljesen mindegy, hogy mennyit keresnek a képviselők, mindig is problémát fog jelenteni sokak számára. Én volt egy Egyetlen egy újságíró nem gondolna arra, hogy ő a saját fizetését összehasonlítsa az átlag jövedeleme, de a képviselőkét azt össze kell hasonlítani. Úgyhogy az viszont biztos, hogyha nem így dolgoznék, hanem másút, akkor is jól ö, ö, keresnék. Egy dolog viszont fontos, hogy ö, független képviselők legyenek, ne pedig olyanok, akik még máshonnan is kapnak jövedelmet. És pontosan ez a probléma. Azok a kollégák, akik, és nincsenek kevesen, akik máshonnan is rendelkeznek jövedelemmel, az problematikus. Én független vagyok, és úgy gondolom, hogy azt a pénzt, azért a pénzért, amit itt kapok, megdorgozom. Viszont amit Szárva meg kollega mondott, a nem a 751 képviselővel van itt a baj, hanem az 5000 munkatársal. Új szabályok vannak, a bürónak is új szabályai vannak, hogy csak három napra lehet delegációval elutazni. Jó, rendben van, három napra mentünk Haitira meg vissza, mondjuk elég súlyos volt, rohantunk végig, de az azért jó lenne, hogyha akkor mindenki csak háromnapos utakat kaphatna. A leg, fentről a legutolsó, tehát a legfelülről legalul, a legalsó szintig mindenkire vonatkozna ez a szabály, és hogyha a képviselőknek csak három napot lehet utazásra fordítani, ami helyes, akkor jó lenne, hogy mindenki más is csak három napra mehessen. Mert úgy gondolom, hogy ez a fajta korlátozás, amit saját magunkra elfogadottnak tekintünk, az bizony vonatkozó másra is. Pányó kollega jelentése úgy gondolom, hogy kiváló alap, még lehet rá építeni, és azt hiszem, hogy a képviselő, hogyha nagyon ha, ha nagyon lebeszéljük, vagy kicsinyítjük a, a képviselőknek a, a lehetőségeit és a munkáját, akkor az sok tagállamban problémát fog okozni. Arra az a véleményem, hogy nem szabad homokba dugni a fejünket, sikerre kell a saját munkánkat vinni, egyfajta offenzív képviselettel, a, ha offenzíven tudjuk képviselni, bemutatni azt, amit végzünk, akkor úgy gondolom, hogy mindenki el fogja fogadni a munkánkat. Tajrel kollega kér még szót. Elnök asszony, a mondandójának csak a második részét hallottam sajnos, a delegációs utakkal kapcsolatosat. De úgy gondolom azért mm, gyakorlati, gyakorlatban működő megoldást kell találni. Ha vannak delegációs utak, akkor olyanok legyenek, aminek e, e, eredménye van, hogyha 12 óra időeltolódás van, és 26 órás vagy 32 órás utazási idők vannak, akkor ezt nem igazán kell belerakni a három napba. Mert akkor semmi más nincsen, reggel megérkezik a delegáció, utána pedig este haza kell megy, ami a költségvetés ellenőrzési szempontból sem észszerű hogyha Japánnal, Indonéziával, Korregával vagy Új-Zélanddal kapcsolatot akarunk tartani, akkor olyan rendszert kell tudnunk kidolgozni, amivel a delegáció látogatási ideje észszerű, és az utazási időknek, utazási időt, időeltolódás, repülésidőt, mindent figyelembe kell venni. Egyébként teljes mértékben pervertáljuk a Költségvetés Ellenőrző Bizottság javaslatát. Ezt már képviseltem ezt a véleményt a Költségvetési ellenőrzés Bizottságban azt mondták, hogy a kokobú, a költségvetés ellenőrök a felelősek azért, hogy a, a delegációk ne váljanak munkaképtelenni. Pontosan úgy gondolom, hogy a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak az alapgondolata az, észre, az jó volt, hogy észszerűen bánjuk a költségvetési eszközökkel, és hogyha a végrehajtási intézkedéseket ad abszurdum a végletekig viszik, akkor tulajdonképpen az alapvető szám szándékot fogjuk éppen szem előtt téveszteni, és talán a régi szabályokhoz jobb lenne akkor visszatérni. Ez tehát óriási veszély szerettem volna erre mindenképpen rámutatni, de költségvetés ellenőrként természetesen nem kifogásolom azt, hogyha a képviselői delegáció valahova elutazik, akkor az legyen hatással a parlamenti munkára is. A Költségvetés Ellenőrző Bizottság Haiti útjánál például az időzónákat figyelembe kellene venni. Óriási vita tudom, a házon belül erről megpróbálják a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak a nyakába varni bizonyos dolgokat, pedig nem a mi, szánd, nem a, a mi szándékunk volt az, ami a legutóbbi mentesítési eljárásból kiderült. Köszönöm szépen. Nem szóltam ehhez a kérdéshez, tudom, hogy vannak ilyen próbálkozások, hogy a nyakunkba varjanak bizonyos dolgokat, de ezt teljesen egyedül csináltuk. Én pusztán amellett álltam ki, hogy azok a szabályok, amelyek a képviselőkre vonatkozik, minden egyes utazó számára ö, ugyanolyan szabályok legyenek, pontosan például az alkalmazottakra, vagy ha a főtitkár Washingtonba utazik, akkor szerintem helyes, hogyha ő rá is vonatkozik, tehát mindenkire vonatkozon az a szabály, amit javasolt. Hány jó kollega? Euh, Szeretnék köszönetet mondani, kedves kollégák, a hozzászólásért, és euh, köszönöm, hogy üdvözölték a munkám minőségét amit itt a 2013-as mentesítés témájában tettem. Ezt azért ismétlem, mert ugye 2013-as év mentesítéséről van szó. Próbáltam a jelentésben nem kilépni a témából, tehát arról kell, hogy beszéljek, ami 2013-ban történt. Természetesen vannak olyan témák, amelyek folyamatosak 2014-ben, vagy akár tovább is még érvényesek lesznek 2015-ben is. Az utazási költségekkel kapcsolatban, amit a kolléga említett, és ugye egyetértek ezzel, ugye ő is azt mondta, hogy nekünk képviselőknek, európai képviselőknek mindent igazolnunk kell. Ugyan a ezért elvárható, hogy mindenkire ugyanezek a szabályok legyenek érvényesek, hogy tehát a Európai Parlamenti képviselőkön túl jelenleg nem egyforma szabályok érvényesek mindenkire, úgyhogy egy ilyenfajta módosító indítványhoz pozitívan fogok hozzáállni, hiszen föl kell, hogy hívjuk a figyelmét mindenkinek arra, hogy tényleg azonos szinten kell, hogy kezeljenek minket. Garmandi úr, egy olyan témával foglalkozott, ami politikai, lényeges politikai kérdés. Nevezetesen, hogy a 2014. május 25-i választások, illetve a 2019-es választások során hogyan tudjuk javítani a, azt a képet, ami az itt végzett munkánkról kialakul 500 millió európai előtt. 2010 2009 és 2014 között egyértelműen növekedett az Európa ellenesek és a szkeptikusok száma. Rossz a kép az Európai Parlamentről a pénzügyi kérdések miatt is, de az is igaz, hogy sok európai számára Európa nem képes hatékonyan kilépni egy korábban nem látott gazdasági válságból, és ez ugye konkrétan érinti őket. Tehát egyrészt a jelentésem témájához is kapcsolódik ez, természetesen folyamatosan és mindig javítanunk kell a működést, és ahogy erre emlékeztettek, példait kell mutassunk a parlament működésével ebben a témában. Hasonlóan hozzám a helyi asszisztensek kérdését is említette. Hát ez nem egy normális helyzet. Elnök asszony is említette a felszólalásában, hogy olyan parlamenti képviselők vannak, akiknek semmilyen helyi akkreditált alkalmazottja, asszisztense nincsen, és mindennyi, mind, az összes asszisztense helyben a tagvállamon dolgozik. Hát ez ö, ö, nem elfogadható, vagy nem elképzelhető, hogy ez így működjön hiszen nem a lakosságot kell támogatni helyben, hanem az itteni jogalkotási munkát kell, hogy támogassák az asszisztensek, ahogy el is hangzott ez, a elnök asszony részéről is, hogy ezt kell előtérbe hely, helyezzük. Itt döntéseket kell hozni, hiszen 0-tól és 43 közötti a munkatársak száma, helyi munkatársakról van szó a képviselők tekintetében, és ugyanakkor 1500 akreditált asszisztens van, 1700 asszisztens van. 2013-ban láttuk, hogy a munkájuk megerősödött, és Gressle asszony is ezt említette, hogy fontos a munka minőségének a javítása, a parlamenti képviselők munkája minőségének a támogatása. Ezt az exponenciális fejlődés vagy előrehaladás, hogy a 43-as számot is sikerült elérni, hát ennek itt biztos, hogy politikai okai vannak, ugye kampányoka van. Egyébként ezt ki kell mondani, és az ellenőrök előtt is el kell mondani, hogy egy, ez tiltott, a munkatársak a választási kampányban, akármely tagállamot is képviselünk, a mi saját helyi kampányunkban nem vehetnek részt, erre is kéne emlékeztetni. Egyébként, ahogy mondta elnök asszony, nem vagyunk túl fizetve. 2015-ben a titkársági költségek növekedése, ahogy ön is említette, valójában nem is, ez nem volt emelve 2010 óta, úgyhogy a mostani emelés az egy pozitív dolog. Magas szintű, magas képzettségű munkatársakra van szükségünk, úgyhogy mindannyiunknak részt kell vennie például háromoldali egyeztetésen, trilógoson, a bizottsággal és a tanácssal, és mindenkinek az az érdeke, hogy jó, hogyha mi partnerei akarunk lenni, e, egyenrangú partnerei azoknak, akik előttünk ülnek, vagy velünk szemben ülnek, akkor ahhoz megfelelő munkatársakra is van szükségünk, hiszen a bizottsági munkatársak nagyon magas szintű, szinten dolgoznak. Tehát nekünk képviselőknek is olyan személyes munkatársainkra van szükségünk, akik mögöttünk állnak, támogatnak minket. Itt politikai hatékonyságról is szó van, és ez egy nagyon fontos aspektus az új parlamenti delegációs szabályokkal kapcsolatban a felszólalások során szeretné, ezt követtem. Múlt héten ugye zöld hét volt, saját személyes példát hozok, és a Védelmi és Biztonsági Albizottsággal együtt, három kollégával együtt elmentünk a Dél-Afrikai Köztársaságba, hogy megvizsgáljunk, egy, meglátogattunk egy polgárháborúban álló országot, ahol több mint egy éve polgárháború van, és pénzügyi és katonai IFOR beavatkozás történik ott, és humanitárius európai támogatás. Kedden indultunk, szerdán reggel érkeztünk meg, gyakorlatilag 7.30-kor, és szerdán, csütörtökön, pénteken tudtunk dolgozni, és visz, így indultunk vissza repülővel Európába. Gyakorlatilag volt három teljes napunk, viszont a repülős utank előtte meg a, utána volt, tehát így tudtuk megoldani a három napos korlát betartását. Az egyik kolléga említette ezt, hogy persze, hogyha nagyon messzire utazik valaki, akkor lehet, hogy 12 órába is telik a repülő az egy plusz nap, de hát így a három napon kívül kell az utazást számítani, és a teljes időszakot figyelembe kell venni, az utazást is, akkor az már problémás. Elnök azt mondja, ennyit szerettem volna elmondani. Még egyszer szeretném mondani, módosító indítványok benyújtásának a határa ideje március 5-e dél, és az árnyék előadókkal ezt követően 24-éig fogunk egyeztetni, és március 24-én lesz szavazás. Vielen Dank. Kollege Pipa hat das Wort gebeten. Köszönöm szépen. Pipa úr szeretne hozzászólni, tessék. Köszönöm szépen. Először is elnézést szeretnék kérni. Három szakbizottsági ülés, szakbizottsági ülésen kellett volna egyszerre részt vennem, ez tényleg rekord. A néppárt nevében én vagyok árnyék jelentéstevő parlamenti mentesítés témájában. Szeretnék gratulálni, illetve köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nem működik a tolmácsolás? Kérdezem. Funkcionált doch? Oké, okay, also merci beaucoup. Jó, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, nagyon jó javaslatokat, ajánlásokat. A jelentés összességében nagyon kiegyensúlyozott, lehet, hogy egy kicsit túl barátságos egyes pontokban, azért van itt, néhány, van itt azért néhány dolog, amelyet kritikusan meg lehetne fogalmazni, főleg tekintve azt, hogy mit várnak tőlünk odahaza a választók az IT biztonsági tervek, biztonsági um, intézkedések, amelyeket össze lehetne hasonlítani a többi intézményével, ez egy fontos pont. Aztán nem csak az asszisztensekre szánt pénzek és az asszisztensek alkalmazása, hanem általában a munkatársi állomány számának alakulása is megvizsgálandó témák, ezeket is meg kellene vizsgálni aztán az Európai Történelem házára fordítandó összegek két számjegyű összeg évente, ami elfolyik erre, úgyhogy ezzel kapcsolatban kritikus megjegyzéseknek mindenképpen helyük van, Végül, de nem utolsó sorban pedig a parlamenti információs irodák témája is szívügyem. Itt is lehetne valamit csinálni azért, hogy március 5-ig be fogunk nyújtani módosító javaslatokat. Erre számíthat a jelentést, de már most köszönetet szeretnék mondani, Pányó úr. Igen, köszönöm szépen Piper úrnak, aki árnyék jelentéstevő a néppártban. Köszönöm szépen a hozzászólását. Ez nagyon hasznos. Én nem hiszem, hogy túlságosan barátságos voltam. Én próbáltam tisztességes, igazságos lenni, korrekt lenni. Az e, bevezetőmben elmondtam azokat a pontokat, amelyekben volt erőrelépés az 2013-as évben, de ezért 8 pontot említettem, amelyek kritikus pontok, amelyeket mindenképpen meg kell említeni, és az ön által felvetett témák részben átfedik azokat, amelyeket én felvetettem. mert nem próbáltam túlságosan barátságos lenni a parlamenttel, de persze nem fogunk a saját lábunkba se lőni, remélem, vagy a saját magunk alatt vágni a fát, hát hiszen parlamenti képviselők vagyunk. E, vannak olyan dolgok, amelyek kielégítőek, de vannak olyanok is, amelyeket még javítani kell, igyekeztem kiegyensúlyozott lenni. Ahogy Gebrandi kollégánk is említette. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ne legyen rossz ö, lelkismerete a kedves kollégának, mert hogyha megnézzük, hogy mit csinál az Európai Tanács, hát ezért mi sokkal jobbak vagyunk, mint a tanács, ami a saját elszámolásainkat illeti. Jó, ezzel a végére értünk a mai napi rendnek, holnap 9 órakor folytatjuk szavazással. PIF, illetve tejágazat, illetve gyümölcs. Köszönöm szépen, mindenkinek kellemes estét kívánok!